Good morning, I ask everybody. Jó reggelt kívánok! Megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a szemináriumunkat. Uh, good morning, jó reggelt kívánok mindenkinek! Inés Zuber a nevem, és én vagyok a Foglalkoztatási Szakbizottság alelnöke itt az Európai Parlamentben. És most portugálul fogok beszélni. Köszöntök mindenkit! Köszöntöm Önöket ezen a szemináriumon, amelyet a Foglalkoztatási Szakbizottság szervez, és amelynek célja meghallgatni a négy különböző ügynökséget, amely azon kérdésekkel foglalkozik, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak, és megvitatjuk velük a szociális modellt, amely a versenyképesség szempontjából egy kulcsfontosságú tényező. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt megtarthatjuk ma ezt a szemináriumot. Hasonló szemináriumokat tartottunk már, noha más formátumban. A legutolsót ebben a sorban két évvel ezelőtt tartottuk, 2011. június 30-án egészen pontosan, és azon alkalommal olyan kérdéseket vitattunk meg, amelyek a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatosak. Megvitattuk a különböző kihívásokat, amelyek az oktatással, valamint a munkahelyjel állnak összefüggésben. És megvitattunk olyan kérdéseket is, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a fiatalok számára méltó munkahelyeket kell teremtenünk. Ez összefüggésben áll az úgynevezett NEETS nemzedékkel, azon elveszett nemzedékkel, amelynek tagjai nem tanulnak és nem is dolgoznak, és szakképzésben sem vesznek részt. Ezen viták során, amit sikerült kiemelnünk, amit kiemelhetünk, az az, hogy a különböző ügynökségek a szociális politika, a szociálpolitika terén milyen feladatokat látnak el az Európai Unióban és a szomszédos országokban. A mai vitánk célja felkelteni ismét ezt a szellemiséget, amelyet a múlt, amely a múltkori vitánkat jellemezte, és szeretnénk felhívni a figyelmet azon szinergia hatásokra, amelyek felmerülhetnek a négy ügynökség közös munkájában. Ma megvitatjuk az európai szociális modell szerepét. Szeretném köszönteni Varilyú Lezár miniszter urat, aki gazdaságügyi miniszter a Moldáv köztársaságban, és ő lesz az egyik résztvevője ennek a mai vitának. Ugyanígy szeretném köszönteni a négy ügynökség igazgatóját is, Christian Lettmeyert a Cerefoptól, Juan Menéndez Valdés a Eurofound részéről, Krista Sedlacek, az um, Európai Munkahelyi biztonság és Egészségvédelmi Ügynökségtől, és um, szeretném még felhívni a figyelmet, uh, a, a résztvevők figyelmét arra, hogy egy értékelő lapot kiosztunk, amelyet uh, kitölthetnek majd a szeminárium során, illetve azt követően, és ezt benyújthatják majd a titkárságnak. És már most a négy ügynökség igazgatói közül Krisztián Lettmayernek adom meg a szót, aki a CEDEFOP igazgatója. Dear members of parliament, dear colleagues, uh... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ügynökség nevében szeretném köszönteni Önöket, és ha megengedik, Beres asszonynak és Zuber asszonynak is, valamint az egész foglalkoztatási szakbizottságnak szeretnék köszönetet mondani a mai szeminárium megrendezéséért. Különös köszönettel tartozom Parácmoni úrnak, valamint Lazár miniszter úrnak, a Pecker McIntyre képviselőknek, Kombüchen úrnak, aki a Szimet főigazgatója, Fischbach Pitl úrnak, és végezetül, de nem utolsó sorban, az Európai Tanácsadási Bizottság részéről, az Európai Bizottságtól. Nehéz ugye megfogalmazni, hogy pontosan mi is az európai szociális modell. A szociális beruházások, a rugalmas biztonság, ezek azok a kérdések, amelyek az Egyesült Államoktól is megkülönböztetik Európát. A különböző ideológiákon túlmenőleg ez az európai identitás részét is képezi. Barroso elnök úr 2012-ben egy korszerűsített védelmi rendszer fontosságát hangsúlyozta, és nyomatikusította, hogy a szociális párbeszéd a szociális modell kulcsfontosságú része. Az európai polgárok erről nem mindig eh, értesülnek, de egy szociális komponense mindig is volt az európai modellnek. Például megnézhetjük a skandináv országokat, német vagy az osztrák példát, láthatjuk, hogy mindez nem egy akadályt jelent, hanem sokkal inkább eh, oka eh, a versenyképességnek. A fenntartható versenyképesség bizonyos mértékig összefügg a szociális beruházásokkal és a védelmi rendszerekkel. Éppen ezért ugye a mai szeminárium címe is ezt indokolja, nem a kör négyszögesítéséről van itt szó, hanem szeretnénk azt hangsúlyozni, ami egyértelmű kellene, hogy legyen a négy ügynökség, a Eurofund, az eu a CEDEFOP és az ETF, puszta létezése is bizonyítja azt, hogy az európai intézmények foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az Eurofound és a CEDEFOP-ot 75-ben hozták létre, ez volt a két első, az első két ügynökség, és az összes ügynökséget három párti igazgató tanács igazgatja a szociális partnerek bevonásával, mert az ő szerepük Barozó úr szavai alapján is nagyon fontos. A mai szeminárium egy kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy bemutassuk, mennyiben járulnak hozzá az ügynökségek ehhez a munkához, és az EU politikákba hogyan építik be a szociális alkotó elemet. Közelebb kell vinnünk az Európai Uniót a polgárokhoz, és a megszorítások korában, a megszorítások idején sok országban ez bizony idéz, nagyobb szkepticizmust idézett elő, de a feladatunk az, hogy jobbá tegyük az európai polgárok életét. Engedjék meg, hogy zárásképpen még egyszer köszönetet mondjak a Foglalkoztatási Bizottság tagjainak és az ügynökségeknek, akik megszervezték együtt kitűnő módon ezt a szemináriumot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lettmeyer úr. Most pedig mikrofont kérünk. Először is szeretném köszönteni Xavier Monét, aki az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának a igazgató helyettese, és megadnám neki a szót, hogy a szeminárium eh, fő beszédét megtartsa. Jó napot kívánok, eh, elnök asszony! Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak, azért mert eh, korábban, két és fél évvel ezelőttig a Foglalkoztatási Bizottsággal nagyon szoros volt az együttműködésem, és nagyon jól emlékszem arra, hogy mennyire konstruktív volt a vita ezzel a bizottsággal, főleg Pervans Berez elnökasszonynal. És úgy gondolom, hogy ha a jövőre nézve valamilyen tanulságot levonhatunk, akkor mindenképpen az európai szociális modell szempontjából az az, hogy az oktatás és a képességek fejlesztése kéz a kézben kell, hogy haladjon. Be kell vonnunk az oktatás és a foglalkoztatás terén az érdekelt feleket, holott lehet, hogy a tagállamokban és az EU-ban az érintett felek nem beszélnek egymással kellőképpen, ezért ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy itt lehetünk ma. Köszönetet szeretnék mondani az ügynökségeknek is, hiszen azok a polgárok, akik tudnak valamit is az Európai Unióról, tudniuk kell, hogy négy ügynökség foglalkozik Európában a szociális modell kérdéseivel, nagyon jó példa az, hogy mind a négy ügynökség képviselteti itt magát. Hogy miért is vannak itt ma az ügynökségek? Nos, szerintem ennek van egy alapvető oka, az, hogy segítenek nekünk abban, hogy jobb bizonyíték alapú szakpolitikákat dolgozhatunk ki. Ezt láthatjuk az oktatás és a foglalkoztatás terén, de többet kell tudnunk arról, hogy mi az, ami működik a gyakorlatban, és arra kell törekednünk, ami hasznos, nem feltétlenül arra, ami kényelmes. Az is kitűnő, hogy ez a szeminárium a szociális Európával és a versenyképességgel foglalkozik, mint ennek motorja, mert a szociális modell alapja nem az, hogy a szolidaritás jó, hogy a szociális védelem vagy a védelmi rendszerek jók, hanem az, hogy ezek kulcsfontosságúak a versenyképesség szempontjából, hiszen ne felejtjük el, hogyha egy erős európai szociális modellt akarunk megteremteni, akkor nem a szolidaritás hangsúlyozásával fogjuk ezt pusztán elérni, hanem a gazdasági aspektusokat is jobban ki kell domborítanunk, és erre fogunk ma rámutatni a mai szeminárium során. Engedjék meg, hogy röviden szóljak néhány szót arról, hogy hol is tart most a szociális modell, melyek a jövőbeli kilátások, és egy konkrét területre fókuszálnék, ami véleményem szerint nyilván nem lepi meg önöket, szerintem egy kicsit még el van hanyagolva, holott nagyobb szerepet kell, hogy kapjon az európai szociális modell szempontjából. Engedjék meg, hogy személyes hangnemben is beszélnék, mert ha egy személyes észrevételt megengednek, a szociális modell hol is tart ma? Egyértelmű, hogy a különböző eszközök, amelyeket nagy nehezen Európa az utóbbi 15 év során felépített, hét sikeres bővítés során, ezek egy nagy próbát kell, hogy kiálljanak most a gazdasági válság során egy olyan időszakban, amikor a gazdasági és pénzügyi megszorítások óriási terhet jelentenek a közköltekezésre és a szociális védelemre, valamint a szociális modellre is Európában. Tehát valóban nehéz időket élünk most a jóléti rendszerek számára, ez egy nagyon nehéz időszak. Mit tehet Európa? Azt hiszem, hogy el kell kerülnünk azt, hogy hogy szemet a korlátozások fölött. Az első korlátozás nyilván egy alkotmányi, egy alkotmányszerű korlátozás. A szerződésekből eredez. A polgárok egy jó Európát akarnak, de egy korlátozottabb szerepet Európának. Elég, ha megnézzük, hogy a német alkotmánybíróság mit mondott a Lisszaboni szerződésről. Igen, a szociális modell, az oktatáspolitika is összeegyeztethető a német modellel, de ennyi. Tehát ez egy komoly korlátozást jelent, ugyanakkor itt politikákról van szó, a politikákon van a lényeg, nem pedig a szerződéseken. A szakpolitikákon keresztül tudjuk biztosítani a polgárok számára azt, hogy Európa pozitívan hozzájárulhat az európai szociális modell eh, fejlődéséhez. Ezt szem előtt kell tartanunk, és eh, be kell lássuk, hogy van három akadálya az európai szociális modellnek. Az első magának a politikának a természetéből adódik. Itt olyan politikákról van szó, ha például megnézzük az energiát, ha egy energetikai biztonságok politikát akarunk kidolgozni, akkor elemeznünk kell a nagyon összetett gazdasági helyzetet, a technikai kérdéseket, meg kell nézzük, hogy melyek a célok, illetve a nemzeti érdekek. Ez az Európai Unió E, napi szintű munkája. Ha megnézzük azonban az európai szociális modellt, akkor mindezt meg kell tennünk, ami már önmagában is elég bonyolult, de ennek tetejében még foglalkoznunk kell a különböző határozott kulturális érdekekkel, az ideológiákkal és a politikai hitekkel is. Ezen megszorítások, akadályok pedig lehet, hogy nem foghatóak, de nagyon is reálisak, és valóban nehéz megközelíteni őket. A szociális politika a politikáról és a jólétről szól, és ennek a politikai természetét nem szabad alábecsülnünk. A második akadály pedig, amelyet szerettem volna megemlíteni, ugye egyfelől a szociális változás. Itt vannak belső tényezők, társadalmi tényezők, amelyek a szociális modellt életben tartják. Vannak ugye kontinentális, skandináv, angolszász modellek, másfelől pedig a válság, a globalizáció szükségessé teszi, hogy határozott európai fellépés történjék a szociálpolitika terén. Ha megnézzük a globalizációt, akkor láthatjuk, hogy a globalizáció legfontosabb hatása szerintem Európában legalábbis nagyon egyszerű, de gyakran alábecsüljük. Amikor a korábbi Szovjetunió, India, Kína úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a világgazdasághoz, akkor a, gyakorlatilag másfél milliárdról három milliárdra duplázódott a munkaerő világszerte és ez megnehezíti az európai szociális modell fenntarthatóságát, hiszen a bérekre és a versenyképességre óriási nyomás nehezedik. Tehát a szociális struktúrák változnak, azért is, mert a társadalom előregedik, és ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a szociális védelmi rendszerek nemzeti szervezet, szervezése még mindig azon a gondolat alapján szerveződik, hogy van egy stabil családi modell, holott figyelembe kell venni az új családtípusokat, a nők munkavállalását, az élethosszig tartó tanulást, a bevándorlást. Tehát ezek nehézséget idéznek elő, egyfajta belső feszültséget a jóléti rendszereken belül. Globális demográfiai tényezőket is figyelembe kell venni, és rendkívül nehéz megtalálni a nemzeti és az európai hatóságok szerepét ezen a területen. És az utolsó észrevétel egy olyan akadályra vonatkozik, amelyet gyakran alábecsülünk, nem azért, mert az emberek nem ismerik ezt fel, hanem azért, mert sokszor nehéz elismerni a hatásukat. Ugye 28 tagállamról van szó. Ha megnézzük a válságot, ha megnézzük a társadalmak alakulását, a fiatalok munkanélküliségét, a nők munkavállását, bármilyen fajta tényező, amely fontos az európai modell számára, akkor azt kell megállapítsuk, hogy óriásiak az eltérések Európában. Jelentőségteljes európai politikákat kell kidolgoznunk, de ezek nem lehetnek azonosak mindenki számára. A különbözőséget kezelnünk kell, és el kell kerülnünk azt a kritikus veszélyt, hogy annyira óvatosak legyünk, hogy megpróbálunk mindenkinek az érdekeit lefedni, hogy a végeredmény banális lesz, és alig ha lesz hatékony. Ez egy komoly kihívás a jövőre nézve, kezelnünk kell a sok színűséget. A szociálpolitikák természete, a globalizáció hatása és a jóléti rendszerek belső alakulása, valamint a sokszínűség az Európai Unióban ez kiéleződött a válság során, mert a konvergencia visszaszorult, és ezek nagyon kritikus fontosságú pontok, figyelembe kell vennünk őket, hogyha megnézzük azt, hogy az európai szociális modell számára melyek a kilátások a jövőre nézve. Mindazok után, amiket elmondtam az akadályokról és korlátokról, megbocsátó, hogyha valaki az európai szociális modellben jó szándékkal keresi a megoldásokat, bár operatív tartalma adott esetben kevés. Hogyan tudunk Európa nevében egyhangúan szólni, amikor látjuk azt a rendkívüli sokszínűséget, amit hoz a válság és ilyen hatásokat, hatások érik gazdaságainkat. Kirábalésként az Európai Uniónak mindenképpen meg kell találni a saját szociális modelljét, és egy határozottabb szerepet kell játszani, mint a múltban. Ennek nagyon az egyszerű oka az, hogyha nem fektettünk be a megfelelő politikába, az oktatásba és a képzésbe, az az a költség, ami egyszerűen megengedhetetlen, és az emberek és a tudás nagyon fontos ahhoz, hogy a tudás gazdaság alakulhasson ki Európában. A jó hír az az, hogy az európai állampolgárok a szkepticizmusok ellenére nagyon jól tudják, ahogy ez már többször elhangzott, hogy az európai szociális modell az az az eszköz, ami összeköti az európaiakat. Rikától Aténig, hogyha megkérdezzük, hogy mit várnak a hatóságoktól a válság időszakában, és mik a legnagyobb kihívások, hogy mit tehet Európa, a válasz az valószínűleg azonos. Tartsák az embereket a munkahelyeken, segítsék a szegényeket, a szociális szolgáltatásokat javítsák, segítsük az időseket, kapják meg azt a képzést, az emberek, amire szükségük van a 21. században. Európának tehát van szerepe, milyen szerepe. A nagyon nehezek, de a válasz az könnyű, a megoldások nehezebbek. Ez európai integráció kezd kipontakozni, ugyanakkor a válság időszakában hibernálásra van késztetve. A parlament és a bizottságnak lesz a feladata 6 hónappal, 8 hónappal ezután, hogy mandátumot találjon, és az unió szavahihetőségét, kredibilitását megőrizze, és megfelelő stratégiát, stratégiát találjon az európai szociális modell kihívásainak. Ez egy nehéz feladat, de nem lehetetlen. Az európai dimenziót nemzeti politikákba kell átfordítani, ez Európai Bizottság segíthet abban, hogy a nemzeti politikák segítsék a társadalmi igazságokat, a megfelelő gazdaságpolitikát. Ezeken a területeken kell, hogy aktívak legyenek a különböző ügynökségek. Én zárszóként, ha is ha jól tudom, akkor még hat percem van, szeretném elmondani, hogy miért kell többet tennünk egy adott területen, mint amennyi már így is szerepel az unió agendáján. De miért kell sokkal jobban jelen lennünk? És ezért gondolom úgy, hogy a parlamentnek a jelenleg és a jövőben is az oktatást és a szakképzést kell védenie. Ez az alapfeltétele annak, hogy az elkövetkezendő öt évben az unió agendája megvalósítható legyen. A képzés és oktatás alapvetően fontos a versenyképesség érdekében, hogy a munkahelyek megtarthatóak legyenek, hogy a szociális kohézió erősödjön. Valójában ez az egyetlen gazdaságilag elfogadható és szociális szempontból fenntartható megoldás. Csak a tudáson keresztül leszünk képesek meghatározni és elérni azt, hogy Európa megtarthassa a szociális modelljét. Egy cunámi közeledik az oktatási területen, ezt kell átalakítani egy többletért, egy hozzáadott értékért Európa érdekében egy olyan modern században kell élnünk, ahol a tanulása nem változott az embereknek. Nézzük meg egy 30-as években működő sebészt és egy ma is, is sebész képzettségét. A 30-as évek sebésze ma szinte csak takarítani tud egy műtőben ugyanakkor egy mai sebész azonnal képes volt oktatni. Ez most változik, mert a technológiák olyan hatással vannak a társadalom minden területére, a bankiparra, a zeneiparra, a médiákra, hogy itt az ideje a megfelelő oktatásnak. A különböző technológiáknak a mixe és az oktatás szerepe lehetővé teszi, hogy az emberek sokkal jobban tudjanak bármit megtanulni akkor és ott, ahol akarják ezt tenni. Don <clears throat> Quixote azt írta már száz évvel ezelőtt, hogy 380 évvel később a, az a képesség, hogy el, az emberek el tudják-e majd olvasni Don Quixote-t, az az, hogy megértik-e, és bárki, napjainkban bárki elolvashatja Don Quixote-t, ez egy olyan lehetőség és egy olyan ígéret a jövőre nézve, ami társadalmunkat, gyermekeinket segíti. Szeretném elmondani, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy a, az erőfeszítéseinket arra összpontosítjuk, hogy az oktatás tényleg ö, ö, központi szerepet helye foglaljon el, nem csak a nemzeti oktatási ö, stratégiákban, hanem európai szinten. Négy ö, nagy kihívás van, amelyek teljesen egyértelműen mutatják, hogy Európát csak az oktatásban lehet legyőzni. Az OECD-vel együtt készült egy anyag, amelyik egyértelműen bizonyítják, hogy Európában nagyon hiányoznak a megfelelő szakképzettségek a felnőtt lakosságban. Csak három ország van, ahol szakképzettségi területen és kompetenciákban elérik a japán szintet. És nagy országok Európában rendkívül alacsony képzettségi rend, szinttel rendelkeznek, ez pedig veszélyezteti a versenyképességüket, ennek következtében pedig az európai szociális modell is veszélybe kerül. Minden ötödik felnőtt, legalábbis a kutatás eredménye szerint, olyan korlátozott szakképzettséggel rendelkezik, hogy nagyon valószínű, hogy egyáltalán nem lesznek foglalkoztathatóak. Az európai munkaerő ezért elkezdett zsugorodni már sok évvel ezelőtt. Ez az első kihívás, amit vel számolnunk kell. Tehát az, az európai felnőtt lakosok szakképzettsége. A második dolog, hogy meg kell tenni a szükséges beruházásokat. Van egy nagyon egyszerű megoldás, ha úgy gondoljuk, hogy a, az oktatás sokba kerül, akkor nézzük meg, mibe kerül a tudatlanság. Ez egy rendkívül bölcs mondás. Ezt a bizottság is elmondta, a kormányok is elmondták az éves növekedési tanulmányok során. Alapvetően fontos, hogy nagyon fontos az oktatás és más növekedés segítő beruházásokat megőrizni. Ezzel szemben Európa ezeken a területeken abszolút, tehát reál értékben csökkentette az összegeiket. Nagyon sok eszköz van. Az európai szakképzési keret és egyebek folyamatban vannak. A valóság ugyanakkor az az, hogy még mindig nincs olyan igazi terület, ahol az emberek ötletei, gondolatai szabadon keringhetnének Európán belül. Továbbá nem használjuk ki a társadalmi oktatási lehetőségeket, illetve a technológia lehetőségeket és a nyitott oktatási lehetőségeket a kiválóság érdekében. Ez lassan változóban van, a paradigma is változik. Ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadni. A negyedik kihívást nem tudják ugyanakkor, a, nem tudnak az egyes országok egyedül megközdeni. Szubszidiaritás szubszidiaritással. De ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok és az unió keretein között az oktatás nagyobb szerepet kapjon. Tehát zárszóként azt mondanám, hogy amikor az európai szociális modell jövőjéről beszélünk, beszélünk, akkor feltétlenül el kell gondolkodnunk azon, hogy az oktatási képességek hogyan tudnak hozzájárulni a versenyképességhez és a felvirágzáshoz. Nem vagyunk magunkra hagyva a ezzel az eh, elkövetkezendő évtizedben mindenképpen egy szorosabb összefogásra van szükség. Ezért fontos, hogy arra is emlékezzünk, hogy a legfontosabb, hogy az európai eh, életminőségét eh, javítsuk, de nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a nemzeti piacok és a források meg fognak mindent oldani. Túl kell tekintenünk saját határainkon Európa időnként másoknak prédikál, és a szociális területen talán még inkább, mint egyéb területeken. Ugyanakkor az Unió a az egész jog által vezérelt világnak példaképként szolgál. De hát vannak olyan helyzetek, amikor a szociális modelljeinket más országok még mindig úgy, néz, úgy tekintenek, mint egy inspirációs forrásra. Ez fogja meghatározni a jövőnket, és nem tudunk tovább lépni, hogyha nem gondolkodunk el azon, hogy Európa hogyan tudja megoldani, a szociál, megőrizni a szociális modellt. Ez nem az én feladatom, hanem nyilvánvalóan az Európai Parlamentnek és az ügynökségeknek a feladata, hogy ezt a vitát életben tartsák és erősítsék. Köszönöm. Obrigada pelas. Köszönöm szépen ezt az előadást, rendkívül érdekes volt. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy milyen időket élünk, és milyen szükségleteket kell kielégítenünk. Egy dolog ugye a realitás, és egy teljesen más lapra tartozik az, ami ideális, a kettő gyakran nagyon távol áll egymástól, ez pedig komoly kihívásokkal állít szembe bennünket. Most pedig megkezdjük a szeminárium tematikus részét. Itt pedig meghallgatjuk a négy ügynökség igazgatójának előadását. Azt hiszem, hogy minden előadás számára legfeljebb 10 percet tudunk nagyjából biztosítani, és ismételten Christian Lettmayernek adnám meg a szót, aki a SZEDEFOP igazgatója, és az előadásának témája az, hogy hogyan készíthetjük fel az állampolgárokat egy változó munkaerőpiacra, megreformálva az oktatás és a képzés rendszerét. Köszönöm. Ladies and gentlemen, members of parliament. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A SZEDEFOPA az az Európai Ügynökség, amelyik a szakképzésért, oktatásért fejl, felelős. Támogatjuk az európai politikákat, és hozzálépünk, hozzájárulunk a politikáknak a megvalósításához. Ez nem csak az együttműködés jelenti a tagállamok kormányaival, a bizottsággal, a szociális partnerekkel, ez azt is jelenti, hogy az európai intézmények eseményekkel és párbeszédeket folytatunk a különböző bizottságokkal, érdekeltekkel és kutatókkal. A szociális eh, beruházási eh, csomagokon keresztül arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy eh, adjanak nagyobb figyelmet a szakképzési és oktatási politikáknak. A SEDEFOP munkája arra irányul, hogy javítsa az élethoz hosszan tartó tanulási lehetőségeket és a képzettségeket. Az egyik legfontosabb mutatója a munkánknak, az, hogy milyen szakképzettségeket szereznek az emberek, és amelyekkel munkát találnak, és azt meg is tudják, tudják tartani. A szakképzett, jó szakképzettséget és munkaerőpiac fejlettségére van szükség. Az egyik legfontosabb, hogy nyomon kövessük a munkaerőpiacnak a fejlődését, és azokat a hosszú távú tendenciákat, amelyek meghatározzák az oktatási és szakképzési igényeket ahogy ezt említettem összszinkronizálni kell a, az oktatást, a képzést a munkaerőpiac igényeivel, és egy megfelelő átvételi mechanizmus kell ahhoz, hogy a tendenciáknak megfelelő legyen a tananyag, illetve megfelelőek legyenek az állampolgároknak a döntései. Az előrejelzések csak annyit mutattak, hogy a magasabb kvalifikációk és képzettségek lesznek a keresettek, és azt is mutatják, hogy a középszintű képzettségi szintre is továbbra is nagy lesz az igény. Ugyanakkor a továbbra is az a fontos, hogy jó minőséget igényel a munkaerőpiac, és ez döntően fontosságú a fiatalok számára, mert ez biztosítja a foglalkoztathatóságukat. Fontos ez az innovációs képesség és a Európa versenyképessége szempontjából. A második, hogy a magasabban képzett munkákra vonatkozó tendenciák azt mutatják, hogy egy harmadik szintet is meg kell célozni, ez is szükséges, hogy a politikának a részét képezze. A harmadik, a jó minőség az azt jelenti, hogy fel kell készíteni az embereket olyan ö, arra, hogy átalakítható, megszerezhető képességeik legyenek, és el tudjanak alkalmazkodni az új helyzethez. Ez teszi lehetővé, hogy megtartsák munkahelyüket. A közelmúltban elhangzott Tesszalonikiban, ahol hogy jó voltak, a, jók voltak a szakképzési, szakmunkásképző iskolák, most úgy tűnik, mintha ezek eltűntek volna, mi történt. Ezekben az iskolákban történő beruházás visszaesett, mert alacsonyan volt a kereslet, és egy esetek, esetekben ennek következtében ezek az iskolák megszűntek. A továbbá voltak bizonyos szakmák, amik nem voltak vonzóak. Ha figyelembe vesszük, hogy a középszintű képzettség is fontos, és szinte a ö, középiskolai ö, szintű diákok száma legjelentősebb, akkor itt nagyon fontos, hogy vonzóak legyenek ezek a szakmák. Nagy különbségek vannak az egyes országok között. Vannak olyan országok, ahol a ez 30%-ot ér el, van, ahol egészen 70% a középszintű képzésnek a jelentősége. Bizonyos image problémát is jelent ez egyes országokban. A többek között a szakmunkás tanulóságot másodosztályúnak tekintik az általános is képzettséghez képest. Több tagállam olyan politikát alakított ki, amivel megpróbáltam vonzóbbá tenni a szakképzést és bemutatni, hogy a szakképzettség is lehet magas szintű és el lehet jutni a szakképzésen keresztül is az egyetemi vagy legfelsőbb szintű ö, oktatásig. A nemzetközi ö, kvalifikációs munka ö, nagy vitákat bonta, ö, hozott magával, különösen azon országokban, amelyek a magasabb szintet ö, képviselik Európában. Egy közelmúltban készített jelentés azt mutatta, hogy az egyik nagy probléma, hogy körülbelül 15 százalék a, az magas szintű egyetemi képzettséget célozta meg, másik 15 pedig a középiskolai szintnél magasabb képzettséget vett célba. Ennek a, az okai azt is megmutatták, hogy nagyon fontos, hogy a szülőket megfelelően tájékoztatást kapjanak, hogy, és tisztában legyenek azzal, hogy hogyan alakulnak a különböző szakmák, megfelelő tanácsadás is szükséges e területen. Természetesen ennek válvetve kell folynia, a szakképzéssel, ez jelenti a kormányzatoknak a részvételét, valamint a munkahadóknak, annak ellenére, hogy magasabb jelenleg a ö, munkanélküliség, mégis vannak olyan ö, munkahelyek, amik egyszerűen nem betölthetőek. Természetesen a válság idején csökkentek ez ilyen munkahelyek, de még mindig a vállalatok 25%-a számol be arról, hogy bizonyos munkaköröket nem vagy csak nagyon nehezen tud betölteni. Ennek egyik okaja a rossz munkakörülmények, más esetben egyszerűen nincs kellő mobilitás a munkaerőpiacon. Azonban a Manpower adatai szerint, ami 60 42 országra terjed ki, azt mutatják, hogy azért is nehéz egyes munkahelyeket betölteni, mert nincs kellő jelentkező, nincsenek megfelelő tapasztalataik, vagy nem megfelelő a képzettségük a jelentkezőknek. 19%-a azon munkaadóknak, amelyek nehezen tudják betölteni a munkahelyeket, úgy tekintik, hogy azért van probléma, mert hiányzanak az úgynevezett soft skill-ek, tehát a képzettségek. Az azt is mondják a munkaadók, hogy nincs egyensúly a kereslet és a kínálat között. Bizonyos véleménykülönbség van a munkaadók és a képzők között a jó részük azt mondja a munkadóknak, hogy kellően felkészültek a jelentkezők, viszont vannak, akik eddig ennek ellenkezőjét állítják. Az oktatók sokkal pozitívabb a, a, a, ugyanakkor a véleményük a, a fiatalok képzettségéről. Úgy gondolom, hogy Xavier a hozzászólásában beszélt arról, hogy mennyire fontos a technológia. Ami sokkal konkrétabb, és ami már említésre került, a politikai kezdeményezések a nagyon fontosak. Nem lehet elégszer említeni, mit jele, mennyire fontos a vállalatok számára a képzés, de ha mindenképpen a szakmunkás képzés egy fontos része ennek. A vállalatok 25%-a, amely szeretne ö, fölvenni munkaerőt, ő maga is képzi a ö, dolgozóit. Az egyik megoldás az az, hogy növelni kell azon vállalatoknak a számát, amelyek ilyen szakképzést biztosítanak. Ennek komoly ö, körülményei vannak, amire persze most nem tudunk kitérni. Van bizonyíték arra, hogyha egy vállalat képez szakmunkásokat, akkor ugyanakkor az oktatási tudási kultúráját is javítja. Ez azt jelenti, hogy az adott vállalat bizonyos értelemben bekapcsolódik az élethoz hosszig tartó tanulási folyamatba, és egy tanuló szervezetté alakul. A munkáltatók szokták azt mondani, hogy a versenyindex szerint attól függ a versenyindexe egy vállalatnak, hogy hogyan tud reagálni a piaci változásokra, és ennek megfelelően lesz sikeres. Továbbá, ha a vállalatok ö, tanuló környezeté válnak, akkor nagyon fontos képzési bázisa alakulhatnak a felnőttek számára is. Ezt nem szabad elfelejteni, az egyik probléma, ami jelenleg mutatkozik, hogy nagyon sok a rendkívül alacsonyan képzett munkaerő a munkaerőpiacon. még akkor is, hogyha van képzettségük, különböző képzettségi hiányosságok mutatkoznak, amit leginkább úgy lehet megoldani, hogyha a munka melletti képzést biztosítanak, a folyamatos képzést biztosítanak a dolgozóknak. Vannak különböző csoportok, emellett vannak olyan felnőtt csoportok is, amelyeknek azért van szükségük a tanulásra, hogy tovább tudjanak lépni. Ezt meg lehet oldani rövid távú képzéssel, munka mellett, vagy adott esetben magasabb képzéssel. Vannak az alacsonyan képzettek, ezen belül is van egy olyan csoport, akik a munkanélküliek, azok a fiatalok, akik még soha nem is dolgoztak, nem tudtak bekerülni a munkaerőpiacra hogyha valaki több évig e, munkanélküli, akkor elavul a képzettsége. Még akkor is, hogyha esetleg volt egy, egy magasan képzett fiatalról van szó, néhány évig nem dolgozik, alulképzetté válik. És emellett vannak még a migránsi munkavállalók és az egyéb csoportok. Engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy a kihívások a mi munkánkban is rendkívül nagyok, a források pedig nagyon erős nyomás alatt vannak. Ugyanakkor igyekszünk minden tőlünk telhetőt elkövetni, együttműködve más ügynökségekkel és a, természetesen a bizottsággal együtt, hogy hasznosan járuljunk hozzá a konkrét politikákhoz és intézkedésekhez, amelyek szükségesek. Köszönöm. Obrigada. Köszönöm szépen, Letmeyer úr. Köszönöm szépen az előadását. És azt az információt, amelyet az ön által vezetett ügynökség munkájáról adott. Most pedig megadom a szót Juan Menéndez Valdés úrnak, aki a Eurofound igazgatója, és a téma, amelyről beszélni fog, az az, hogy hogyan tudunk elmozdulni egy versenyképesebb Európa irányában a jobb élet és munka körülmények megteremtése által. Parancsoljon, öné a szó. Muito obrigado, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan önök is tudják, az Eurofound ügynökség, ahogyan hallhattuk, az egyik legrégebb ügynökség az Európai Unióban. Arra törekszünk, hogy a szociális és foglalkoztatási politikákhoz ismeretekkel hozzájáruljunk. A szociális modell kulcsfontosságú az összes fellépésünk munkánk során. Arról van tehát most szó, hogy Európa mennyiben engedheti meg magának a szociális modellt, és ezzel egyidejűleg hogyan tud a világban az egyik legversenyképesebb gazdaság maradni. Korábban ebben az évben, amikor az idei négy éves programunkat ismertettük, ezt megvitattuk, és kifejeztük a béli szándékunkat, hogy jobban megalapozott politikákat teremtsünk Európa számára, tehát hogyan értjük a szolidaritást, a növekedést, a versenyképességet, ezek kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Krisztián említette már, hogy számos példa alapján jár, láthatjuk, hogy vannak országok, amelyek példája mutatja, hogy a versenyképességben élen járhatnak, ezzel egyidejűleg pedig nagyon robusztus erős szociális jóléti rendszereket tudnak fenntartani. Folyamatosan ki kell igazítani ezen modelleket és a szakpolitikákat. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit figyelembe kell vennünk. Alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, ahhoz, hogy előregedik a munkaerő, a strukturális változásokhoz, amely a munkaerőpiacokon megfigyelhető. Ezekre mind-mind-mind reagálnunk kell. A kérdés az, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni. Fontos, hogy megértsük azt, hogy mit kell változtatnunk, és hogyan tudunk alkalmazkodni. Ehhez ismeretekre van szükségünk, monitorizálnunk kell a fejleményeket, és rá kell mutatnunk a példákra, hogy hogyan tudunk legjobban a kívásokkal szembenézni. És pontosan ez az ügynökségek feladata, ismeretekkel tudunk hozzájárulni a politikai döntéshozók munkájához, hogy ők meghozhassák a döntéseket. Mi figyeljük, nyomon követjük a munkahelyeken, a vállalatok gyakorlatában, az ipari kapcsolatrendszerekben a változásokat, feltérképezzük, hogy az életminőség hogyan alakul Európa szerte Szeretném azon után, amit Xavier elmondott, a munka körülményekre szeretnék kitérni, hiszen ez eh, az ügynökségünk nevében is szerepel. A válság idején lehet azzal érvelni, hogy bármilyen munka fontos, bármilyen munkahely fontos. Ez igaz, de ezek minősége legalább ennyire fontos. És nem csak az egyének számára, fontos ez, hanem a társadalom egésze szempontjából is. Mert a munkaerő piac alakulása attól függ, hogy milyen munkakörülményeket teremtünk. Ha több embert szeretnénk foglalkoztatni, és lehetővé tenni számukra, hogy hosszabb ideig maradhassanak a munkaerőpiacon, ahhoz megfelelő munkakörülményeket kell teremtenünk. Erre az szükség van ahhoz, hogy fenntartható legyen a szociális védelmi rendszer, és a növekedést, a versenyképességet is fenntarthassuk. Nem csak az idősebb munkavállalókról beszélek, akik egyáltalán a munkavállalóknak hosszabb ideig kell a munkaerőpiacon maradnunk. Arról is szó van azonban, hogy hogyan tudjuk a különböző csoportokat, a különböző embereket hosszabb ideig a munkaerőpiacon tartani. Az embereknek különbözőek a szükségleteik, a képességeik, különböző preferenciájú személyekről is van szó. Nem csak olyan személyekről, akik gyermekekről gondoskodnak, hanem akik idősebb hozzátartozókat tartanak el, vagy ápolnak. Információt próbálunk nyújtani arról, hogy milyen munkakörülmények segíthetnek a munkahelyek fenntartásához. Fontos a munkák minősége és az ezeket általánosztó közpolitikák is fontosak. Például amikor a szakpolitika a foglalkoztatást, a foglalkoztathatóságot kívánja előmozdítani. Ha megnézzük a munkahelyek minőségét, biztos vagyok abban, hogy kollégám Kriszta majd kitér arra, hogy hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkahelyeket, az egészségvédelmet előmozdítani. És Xavier Prats és Krisztián beszéltek a képességekről, a szakképzésről, az oktatásról a Eurofoundnál. A munkakörülményeket 1990 óta követjük nyomon egy felmérés keretében. A legutóbbi felmérésünk 34 országot fedett le 2010-ben, és átfogóbb mutatókat dolgoztunk ki, különböző elemeket figyelembe véve, amelyek a minőség szempontjából fontos. A kilátások, a fizetések, a munkaidő minősége és számos olyan tényező, amely a munkahelyek minőségéhez kapcsolódik. Láthatjuk azt, hogy a legutóbbi felmérésünk adataiból az derül ki, hogy a munkahelyek egyötöde Európában még mindig alacsony minőségű. Ez azt jelenti, hogy a bér alacsony, a körülmények is szegényesek, és a jobb irányba való elmozdulás esélye is csekély. Számos tényezőt figyelembe kell vennünk, mert ezek utalhatnak arra, hogy korai lesz a kilépés a munkaerőpiacról, ez pedig a szociális védelmi rendszerre nézve egy terhet fog jelenteni, és elvész az a tapasztalat, amelyre szükségünk van. Ezen jelzők között, és ez kapcsolódik az egészséghez is, vannak olyan markerek, olyan jelzők is, amelyek a munka megszervezésével kapcsolatosak, mint a munkaidő, vagy a magánélet és a munka összeegyeztethetősége. A képességekről hallhattunk, ezek rendkívül fontosak az európai versenyképesség szempontjából. Az európai vállalatok csak akkor lesznek versenyképesek, hogyha kompetens és motivált munkavállalókat foglalkoztatnak vannak, van ugye gyakornoki képzés is a vállalatokban, és most elemezzük az európai vállalatok körében végrehajtott első felmérésünket. Az eredményeket majd a december 20 16. ülésen fogjuk ismertetni. Ez figyelembe veszi majd a munkaidő megszervezését, a különböző humán erőforrásokkal kapcsolatos politikákat. Itt megpróbáltuk beazonosítani, hogy melyek azok a mindkét fél számára nyertes helyzetek, amelyek által olyan munkafeltételek teremthetők, amelyek vonzóvá és fenntarthatóvá teszik a munkát, és amelyek arra ösztönözhetik a munkavállalókat, hogy produktívabbak legyenek, és a vállalatokat így versenyképesebbé teszik. Ezen vállalatok ugye akkor lesznek, munka, akkor lesznek versenyképesek, hogyha munkahelyeket teremtenek, és valószínűleg ez a legkomolyabb kihívás az Európai Unióban. Meg kell néznünk azt is, hogy mi változik a munkaerőpiacon, és a felmérésünket az Európai változást monitorizáló központ segítségével végezzük, azonosítjuk a különböző csoportokat, amelyek különös figyelmet igényelnek. Vannak számos eszközeink, amelyek segítségével megvizsgálhatjuk, hogy a munkaerő hogyan változik, az összetétele, hol vannak eltolódások, és napi szinten gyűjtjük az adatokat arról, hogy hol születnek munkahelyek, hol vesznek el munkahelyek, és ezáltal korai iránymutatást tudunk adni a változással kapcsolatban. Példákat is tudunk felmutatni, ezek a döntéshozók, a politikai döntéshozók segítségére lehetnek, hogy jobban kezeljék a változásokat. Vannak adataink a különböző intézkedésekre vonatkozóan, és az egyik célcsoport, amely felhasználja ezt az információt, ezek a szociális partnerek, kulcs fontosságú szereplők az Európai Unióban, és nagyon fontosak a mi struktúránkban is. Mert a partnerség, a bizalom, a konzultáció rendkívül releváns, ha produktív megoldásokat akarunk felmutatni. A szociális párbeszéd a szerződésekben is szerepel, és az úgynevezett európai szociális modell egy fontos tartó pillére. Végezetül szeretnék kitérni arra, hogy hogyan tudjuk a, az állampolgárok élet körülményeit javítani, és ismételten, ha össze, ha kapcsolatot akarunk felmutatni, valóban fontos létezik egyfajta kapcsolat, ami az egyének számára fontos, az, az mindenképpen összefüggésben áll az európai szociális modellel, és az európai közszolgáltatások nagyon fontosak, ezek az európai szociális modell szempontjából is lényegesek. A realitás az, hogy az ilyen közszolgáltatások iránti igény egyre nagyobb, Ugye elég, ha gazdasági válságra vagyunk tekintettel, illetve a munkaerőpiaci változásokra. Míg a kereset egyre nagyobb, lehet, hogy nincsenek kellő források ahhoz, hogy lefedjük ezt a keresletet. Tehát a kormányok most nagyobb kihívások előtt állnak, többet kell tenniük, és jobban, hiszen korlátozottak a forrásaik. Tehát a forrásokat hatékonyan kell felhasználni, meg kell azonosítani azt, hogy hogyan lehet intelligens módon eredményeket felmutatni. Az általános érdekű szolgáltatásokat javítani kell, és nem szabad veszélyeztetni ezek hozzáférhetőségét. Most különböző példákat vizsgálunk, például a gyermekellátás az egészségügy terén, és szeretnénk felvázolni azt, hogy hogyan lehet jobban gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásunkkal. Két héttel ezelőtt, és ez lesz az utolsó gondolatom, egy jelentést tettünk közzé, és rámutattunk arra, hogy egy adott ágazatban van egy óriási kereset, és hogyha jól járunk el, akkor valóban jobban tudjuk, jobban oda tudunk figyelni a szociális szükségletekre, és további lehetőségeket tudunk teremteni az állampolgárok számára. Végezetül még annyit mondanék, hogy a szociális Európával való elkötelezettség azt tartalmaz, hogy nem csak jobb munkakörülményeket kell teremtenünk Európában, hanem ebben a globalizált világban is a jobb munka és a jobb életkörülmények pedig igenis hozzájárulhatnak a versenyképességhez. Merci beaucoup. Euh, Nagyon szépen köszönöm, most pedig következik Krista Sledlacek, kicsit nehéz kiejtenem a nevét, aki az Osának az igazgató asszonya, és aki azzal fog foglalkozni, hogy a biztonságosabb munkahelyek és a, ott, ahol az egészség eh, feltétele jobban érvényesülnek, hozzájárulnak ezek a tényezők a nagyobb termelékenységhez. 10 percben legyen példa a 10 perc, és nem az előző hozzászóló. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak arra, hogy elmondjam azt, amit az munkaegészségügyért és biztonságért felelős ügynökség nagyon fontos érvnek tekint. A munkahely az egészség, biztonság és versenyképesség kapcsolatrendszerében Európában. Külön köszönöm ennek a szakbizottságnak a megértésüket e kapcsolatrendszerrel kapcsolatban, amit egyébként a plenáris ülésen elfogadott e, állásfoglalás is mutat. E, ez a nagyon fontos e, e, állásfoglalás nagy támogatást kapott, ez nagyon bátorító mindazoknak, akik ezen a területen dolgoznak a kapcsolat a jó egészség és a versenyképesség és a munkahelyet mindenképpen megfelelően dokumentálta. Azok az országok, ahol nagyobbak a munkai balesetek száma, azok kevésbé versenyképesek, és azok a versenyképesek, ahol kevesebb a munkai baleset. Ez nem meglepő a nagy, a sok munkai balesettel rendelkező ország nem jól használja fel az emberi tőkéjét. Annak érdekében, hogy termelékeny legyen a munkaerő, egészségesen, megfelelő körülmények között kell, hogy dolgozzanak, és nem jó az, hogyha a kórházban lábadoznak a munkai balesetük miatt. Minden évben kb. 4000 munkai baleset történik, és kb. 2,8 millió dolgozónak kell baleset miatt legalább három napot távol lennie munkahelyétől. Ez évente 83 millió elveszett munka munkanapot jelent. Ezek a számadatok nagyon magasak összehasonlítva a munkahelyek munkanapok számával. Körülbelül 370 millió napot veszítenek el munkahelyek, munkával kapcsolatos betegségek következtében. Véleményem szerint az egyik legfontosabb az, hogy erre a a, koncentráljunk és változtassunk ezen a munkahelyeken. Először is nézzük meg, hogy hogyan alakul a munkaerő, egyre nagyobb a diversifikálódás. Valójában az Európai Parlament készített egy jelentést a sebe- sérülékeny csoportokról, és kísérleti projektet is megvalósított, az Európai Bizottsággal együttműködve, valamint a Eurofunddal együttműködve. Az idősebb dolgozóknak általában hosszan tartóak az egészségügyi problémáik, nem feltétlenül azért, mert ők rosszabb egészségűek, hanem inkább azért, mert hosszabb ideig dolgoztak, és több veszélynek voltak kitéve. Ami a kitettséget, a veszélyeztetettséget jelenti, nagyon erős a különböző vázizomzati megbetegedések száma, valamint a pszichoszociális betegségek növekedése, amelyeknek oka például a stressz a munkahelyből való hiányzás többsége a vázizomzati betegségekkel függ össze, a hosszú betegségek pedig az úgynevezett burnout-tal, a kimerültséggel és a stresszel kapcsolatosak a 20-64 éves aktív korú lakosság az, amelyikre leginkább oda kell figyelni, és el kell érni, hogy a nyugdíjkor előtt ne kerüljenek ki az emberek a munkaerőpiacról. Ezt már korábban is említették, ez a jelenlegi fiatal munkaerőre kell koncentrálni. Ha meg akarjuk előzni a hosszú távú problémákat, akkor a megelőzésre kell törekedni, különösen a fiatalok körében. A gazdasági válság nem e, egyszerűsítette ezt a feladatot, és azt tapasztaljuk, hogy az új munkahelyek e, sok tekintetben másképpen jönnek létre, és e, sok esetben határozott idejű munkaszerződésekkel, vagy rövid szerződésekkel jönnek létre, és ez rossz a szakképzési szempontból. Azt mutatják a tapasztalatok, hogy ezek a munkahelyek általában magasabb egészségügyi hiányzásokat is eredményeznek. Ráadásul egyre több olyan fiatalt találunk, és migráns munkavállalót, akik rákényszerülnek arra, hogy elvállaljanak olyan munkahelyeket, ahol az egészségügyi sztenderdek alacsonyabbak nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, és ezt tapasztaljuk szinte egész Európában. Ahhoz, hogy Európa elérje a 75%-os foglalkoztatási célkütűzést, tovább kell javítanunk a munkavállaló nők arányát. Megfelelő biztonsági politikák fontos szerepet játszanak e területen, és el kell mondani, hogy itt még van ö, tennivalónk. Nagyon sok nő van, aki ö, részmunkaidőben dolgozik, őneki kevesebb ö, szakképzési lehetőséget kívánna, kínálnak, alacsonyabbak a fizetéseik, és a ö, az ö, otthoni, a háztartási munkát és egyebeket ö, esetén pedig szinte alig kapnak ö, szociális ellátást, illetve nyomonkövetést. A kis és közepes vállalatok és mindenek előtt a mikrovállalatok rendkívül fontosak az európai gazdaság számára. Nagyon erősen érintette őket a válság, különösen azon országokban, ahol a legerősebb a visszaesés, ott eh, jelentősen lett, e, eh, e, eh, csapant az ilyen vállalatok száma. Ez számos kihívást jelent. Azt tudjuk, hogy a dolgozók gyakrabban lesznek baleset áldozatai, illetve munkájel, munkával kapcsolatos betegségekben gyakrabban szenvednek a KKV-knál, mint a nagyvállalatoknál. Egy vizsgálat azt is mutatja, hogy a KKV-k kevésbé ismerik a veszélyeket, és kevésbé képesek eszközöket fordítani az egészség és balesetvédelemre. Ugyanakkor a KKV-k nagyon sérülékenyek, és sok esetben nem is igazán vannak tudatában abban, hogy egy munkaerő kiesése hogyan hat a vállalatukra. Kitűnő kezdeményezések vannak a tagállamok részéről, amik segítenek megérteni a vállalatoknak, hogy a az egészségügyi befektetések hogyan térülnek meg. Az egyik kampány szlogenünk volt, hogy a jó egészség és a biztonság jó a vállalkozások számára a vállalatoknak az administratív terhei is nagyon nagyok. Ez ezt meg kell vizsgálni, mert ahogy a gazdasági kilábalás felé haladunk, azt várjuk a KKV-któl, hogy húzó erővé váljanak és munkahelyeket teremtsenek. A gazdasági kilábalás és az európai versenyképesség alul marad a várakozások tekintetében az egészségügyi és biztonsági területen. A 36 ezer európai vállalat példája azt mutatja, hogy nem igazán ismerik és értik megfelelően a rendkívül bonyolult egészségügyi és biztonsági jogszabályokat, és nem azért nem tartják ezeket be, mert nem akarják, hanem azért, mert nincsenek igazán tudatában, hogy milyen kockázatokat jelentenek az egyes munkahelyek a KKV vezetőket, akiket megkérdeztünk, egyszerűen képtelenek voltak felmérni, hogy milyen eszközöket fordítanak, a, illetve kell fordítaniuk az egészség és biztonsági kérdésekre, ugyanis ez nem, elkülönít, nem elkülönítetten jelenik meg a mindennapos kiadásoktól ezért szükséges a megfelelő támogatás ezen vállalatoknak egy megfelelő tájékoztatást, tanácsadást kell adniuk a munkafelügyeleteknek, vagy pedig lehetővé kell tenni az online kockázat elemzési lehetőségeket ez az a terület, ahol a mi ügynökségünk sikeres kezdeményezéseket tehet. Hollandiában volt erre példa, és ezeket érdemes megosztani más tagállamokkal. Végezetül pedig szeretném megemlíteni, hogy az év végén egy módszertani felülvizsgálatot követve meg fogjuk próbálni megbecsülni, hogy eh, mekkora költséget jelent a társadalomnak a nem megfelelő egészség és biztonság a munkahelyeken. Ez pedig a GDP arányában célszerű kifejezni az a számadat, amivel majd eh, rendelkezni fogunk, valószínűleg a 3 és 4 százalékot fogja kitenni, és ez már mutatja, hogy mennyire fontos a megfelelő jó egészség és biztonság az európai versenykép tippelség szempontjából. Ugyanakkor meg kell azt is említeni, hogy egyes költségek, mint a termeléskiesés, az egészségügyi ellátás, az administratív költségek, a biztosítás, mind olyan elemek, amik tovább növelik a vállalatoknak a nehézségeit. Ez, és hogyan mérhető az, amikor valaki egy baleset következtében nem tudja a karrierjét folytatni, vagy elveszi családtagját? A versenyképesség fontos az egészségügy és a biztonság szempontjából is, de vannak más nagyon jó okok is, amiért a férfiakat, nőket, időseket, fiatalokat egészségesnek kell megtartanunk a munkavállalói életpályájukon. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, és jegyzem, feljegyzem azt, hogy a taps az azt jelenti, hogy valamennyi részvevő teremben mobilizált e téma körül. Hallgassuk meg az utolsó ügynökségünket a sorrendben, az ETF-et, 10 percben megadom a szót az utolsó vendégünknek, legalábbis mondom a előadók sorrendje tekintetében, de csak e tekintetből, tehát megadom a szót az igazgatóasszonynak, Serban asszonynak, aki pedig arról fog beszélni számunkra, hogy az Európai Unió és szomszéd országai hogyan lépnek fel az innovatív, humán tőkefejlesztési szakpolitikákban. Azt fogja megmutatni, kimutatni, hogy hogy lehet egy mindenki nyertes szakpolitikát vezérelni, egy win-win szituációt olyan formában, ahogy azt már meghalljuk a mellettem ülő kollégától is. Madame la Chair, je vous en remercie pas seulement. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkapom a szót, de nem csak ezért, hanem azon erőfeszítéseket is megköszönöm, amelyet az önök szakbizottsága megtett a mai rendezvény megszervezéséhez. Rendkívül fontos ez az esemény, és azt hiszem, hogy szívenket melegítheti. Úgyhogy ezért mondunk köszönetet önöknek, illetve a titkárságnak, mert hogy ki tudjuk mutatni, hogy milyen eredményekkel bír a fellépésünk az ügynökségben. Angolra fordítom. Speak about, uh, uh... A globális Európáról szeretnék beszélni önöknek. Azt ígérhetem, hogy nem arról a költségvetési sorról szeretnék beszélni, amelyből az alapítványt finanszírozzuk, hanem szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy az ETF-et azért hozták létre, hogy a globális Európát támogassa. Hogyan ítéli meg a globális Európa a szociális modellt, mint a versenyképesség motorját. Nos, szeretnék néhány szót szólni erről, és visszatérni a 90-es évek közepére, amikor a Jacques Delors először beszélt a szociális modellről, és utalt arra a tényre, hogy a gazdasági fejlődés kéz a kézben kell, hogy járjon a szociális haladással. Ezért a gazdasági növekedés szociális társadalmi kohézióval együtt kell, hogy haladjon. A válság közepette vissza kell tekintenünk kicsit, és meg kell néznünk azt, hogy valóban ezt a kiegészítő jelleget képesek voltunk eddig fenntartani, és hogy a versenyképességi modell vajon mindig, alak, mindig úgy alakult-e, hogy figyelembe vette a különböző emberek igényeit, hiszen őket kell a figyelem középpontjába helyezni, amikor társadalmi kohézióról beszélünk. De amikor a globális Európáról beszélünk, úgy vélem fontos, hogy a 21. században szem előtt tartsuk azt, hogy ezt a korszakot a globális összefonódás jellemzi. Ezért az emberek, az információ, a tőke és az áruk mind-mind határon átnyúló mozgásban vannak, és Európa, ahogyan azt korábban már hallhattuk, már nem áll egymagában, és ha versenyképes akar maradni továbbra is, akkor legalább annyira fontos eh, a szomszédai felé tekintenie. Az, hogy hogyan tekint Európa a szomszédaira, azt hiszem nagyon fontos eh, a munkánk szempontjából. Európa méltányosan teszi ezt, nem eh, kényszerít semmit a partnerországokra, hanem bemutatja a szakpolitikáit, hogy vajon az ösztönző erőként hathat-e. És ez alapján szeretném kifejteni önöknek azt, hogy a képzési alapítvány miért és hogyan működik együtt a többi ügynökséggel. Már hallhattuk az európai szakpolitikák fontosságát, itt a képességek, az oktatás, a munka, körülmények, a munkahelyi biztonság szempontjából fontosak. Mindez a partnerországok számára vajon ez ösztönző erőként hat-e? Szerintünk igen, de hogy hogyan tudjuk ezt legjobban kifejteni, nos, szeretném felhívni itt a figyelmüket arra, hogy van egy vendégünk, aki erről nagyon jól szólhat, az ország miniszterelnök helyettese, aki a kormánya nevében beszélhet, és ő valóban elmondhatja azt, hogy mi történik hazájában, és tanúskodhat arról, hogy valóban minden összefügg a versenyképességgel, és beszélhet arról is, hogy az európai szociális modell mennyiben hat arra, amit hazájában tesznek ez a globális összefonódott világ, amelyben a tőke, az emberek, az áruk áramlanak, nos, egy újfajta versenyképességi modellről is kell beszélnünk. Hogy vajon van-e már ilyen, nem tudom. Minden esetre, ha van, akkor nem biztos, hogy ez mindenki számára megfelelő. De beszélnünk kell arról, hogy a mobilitásnak, a migrációnak a térségben milyen szerepe van. Ki lesz az, aki versenyképes lesz az egyén, a közösség, az ország, vagy a kontinens, a globális világ? Ki lesz az, aki versenyképes lesz? Ki a versenyképes? Az új kihívások fényében meg kell vizsgálnunk, hogy mely politikai megoldásokat tudjuk felkínálni a fejlesztés érdekében. Szeretném az ETF nevében hangsúlyozni azon elemeket, amelyek a képességekhez kötődnek. Ugyanis véleményünk szerint a versenyképesség érdekében fontos, szükséges az, hogy a megfelelő képességekkel rendelkezzen az ember, hogy foglalkoztatható legyen, és így hozzájárulhasson a versenyképességhez ha abból indulunk ki, hogy a munkahelyeket megteremtjük, akkor szerintük a képzésnek, az oktatásnak nem pusztán reagálnia kell a munkaerőpiaci igényekre, hanem mi hiszünk abban, hogy az oktatás, a szakképzés úgy kell, hogy munkahelyeket teremtsen, hogy alakítsa ezeket. És ezért az oktatás és a szakképzés az innováció mentén kell, hogy haladjon. Figyelembe kell venni, hogy milyen képességekre van szükség, és figyelembe kell venni azt, hogy például 2010-ben teremtett munkahelyek még nem voltak ismertek 2004-ben vagy 2006-ban, amikor az emberek még az oktatási rendszerben voltak. Tehát fontos alkalmazkodni, ez kulcs fontosságú. Például a kedv, a megoldás része kell, hogy legyen. Az, hogy valaki vállalkozó szellemi, az nem feltétlenül azt kell, hogy jelentse, hogy vállalkozást teremtsen, hanem azt, hogy alkalmazkodjon a munkaerőpiaci követelményekhez, amelyeket, amelyek majd a jövőben felmerülnek. Az ETF együtt működik tehát a harmadik országokkal, megpróbálunk rámutatni azon szükségletekre, amelyeket a politikának figyelembe kell vennie, a prioritásokat próbáljuk megvilágítani, és azon politikai megoldásokat, amelyek valóban jelentőségteljesek lehetnek. Szerettem volna azt is megjegyezni, amikor Jacques Delors kezdeményezésére utaltam, hogy a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió egyértelműen kapcsolódik a demokráciához is. Európában ezt gyakran magától értetődőnek tekintjük, de amikor az RTF e a, tagá- a harmadik országokkal dolgozik együtt, ezt mindig egyfajta kulcsfontosságú európai értékként kezeljük. Ha megnézzük az arab térségben a közelmúltbeli eseményeket, nem feledkezhetünk meg arról, hogy az arab tavasz részben azért is következett be, mert nem volt, mert kilátástalan volt a jövő, nem volt elég versenyképesség, amely az országokban csak egy korlátozott csoport számára jelentett jövőt és sikert. Tehát a gazdasági, szociális fejlődés egymást ki kell, hogy egészítse. Ez segíthet az országoknak a fejlődésben. És hiszünk abban is, hogy ez igaz azon országokra is, ahol már kibontakozott a demokrácia, de a demokrácia szerintünk az együttműködésről is szól. Ez nem csak a kormány kezében kell, hogy legyen. Erős az az állam, amely elő tudja mozdítani a párbeszédet, amely ösztönözni tudja. Nem csak fel kell hívni a párbeszédre a figyelmet, hanem fel kell hatalmazni a partnereket arra, hogy képesek legyenek a kormányzattal effektív párbeszédet folytatni. És az ITF e erre is kitér, a kapacitás építéssel is foglalkozunk, de nem csak a kormányzati felekkel, hanem a szociális partnerek bevonásával. Megpróbálunk gondoskodni arról, hogy kellő párbeszéd folyjon, és megfelelő kormányzás, ami nagyon fontos eh, ahhoz, hogy eh, az oktatási képzési rendszer megfelelő legyen az országokban. Szerintünk a partnerség az oktatást eh, és a szakképzést nyújtók, nyújtóknál még jobb kell, hogy legyen. Hallhattuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a vállalkozások a magánszférában bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. Ez lett volna néhány gondolat, amelyet szerettem volna megvilágítani, és nagyon örülök, és hálás vagyok azért, mert itt lehet a Moldova, miniszterelnök helyettes, aki megoszthatja velünk erről a kérdésről a nézeteit. Köszönöm. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a négy ügynökségnek, és valóban ez a találkozónk, amely most már éves találkozó, lehetővé teszi azt, hogy mindannyian közös megközelítésben vizsgáljuk ezeket az unió számára kihívásokat jelentő kérdéseket. Elnézést, hogy az előadások elején nem voltam itt, de mégis jelezni szerettem volna azt, hogy mennyire lényeges az, hogy egymást támogassuk, segítsük a megbizatásunk betöltésében. Nagy megtisztelés a számomra, hogy megnyithatom most a vitát a panel tagjaival. Kezdjük a kiemelt vendégünkkel, Valeriu Lazárral, aki miniszterelnök helyettes, és aki a Moldovai Köztársaságnak a gazdasági minisztere. Akár csak a többi hozzászólónknak, panel tagunknak felteszem azt a kérdést, hogy hogyan is lehet összhangba hozni térben és időben azokat a kérdéseket, amelyekre megpróbáltuk a mai délelőttön megtalálni a választ, és mint hogy úgy tűnik, hogy a mai délelőtti nyelvnek, ö, munkának a nyelve, a munkanyelve az angol, hagy jelezem azt, hogy egyfajta diszkriminatív állás pont alakulnak itten ki olyan tekintetben, hogy a miniszter úr most 10 percet kap, még többiek 6 percet kapnak majd, de úgy tűnik, hogy senki sem borítja rám az asztalt, úgyhogy ezáltal ezt a kezdeményezésemet elfogadottnak tekintem. Angora váltok a globális függőség sok problémát okoz. E tekintetben a szociális és Európa sokkal fontosabb, mint eddig volt. Másik kérdés, hogy milyen legyen a szociális modell ahhoz, hogy fenntartható legyen, és mi a szerepe ebben a kontextusban a szociális párbeszédnek. Majd pedig a második kérdés, a gazdasági válság és a demográfiai kihívás továbbra is nagyon nehézíti az európai versenyképességet. A vita arra összpontosult, hogy a szociális modell hogyan járulhat hozzá a fejlődéshez a munkahelyen, hogy mindenki számára, a dolgozó és a vállalat számára egyen, egyaránt nyereséget eredményezzen. Milyen új és innovatív lehetőségek vannak az oktatás és szakképzés területén a jobb versenyképesség érdekében. Átadom a szót, miniszterelnök úr. Románul fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és Szeretnék köszönetet mondani a partneréknek, az LTF-beli e kollégáinknak, de mindegyik hozzászólást meghallgatván azt mondhatom, hogy gyakorlatilag figyelembe kell vennem a mai napon, szeptember 25-én azt, hogy négy éve fogadtam el azt a megbízást, amelynek a révén miniszterelnök helyettesi funkciót töltök be, és gazdasági miniszter is vagyok. Mint tudják, egy koalíciós kormányunk állt fel, ez az Európai Integrációs Koalíciós fellépés, és ennek keretében együtt működünk a kommunista miniszterekkel is, és gyakorlatilag az utóbbi években, az utóbbi négy évben azon fáradoztunk, hogy hogyan lehet megtalálni a kellő utat. Hasznos folyamatot jártunk be, oda jutottunk, hogy szeretnénk a Moldovai Köztársaságnak a felállását modernizálni, átalakítani, és mint hogy most a szociális európai modellről beszélünk, világos az, hogy akkor, amikor szociális modellről beszélünk, akkor gazdasági modellről is beszélnünk kell. Tehát a kettőt együtt. És mint ahogy Serbán asszony is mondotta, ezzel a kérdése kapcsolatosan felmerülnek a modellek és az európai értékeknek a kérdései. Ezek az értékek pedig demokrácia, jegyében születtek, a demokratikus alapelvekről van szó, és ennek keretében kell, hogy előmozdítsuk a szociális haladást. A kormányunkban tudom azt, hogy feladatunk az, hogy együtt működjünk a fenntartható fejlődéssel az országunk esetében, és csak ugyanígy, ugyanígy az polgáinknak a jólétét kell, hogy előmozdítsuk. Most már hosszú ideje független Moldova, és arra is felfigyeltünk, hogy meg kell változtatnunk a paradigmát, a fejlődési paradigmát. Lényeges az, hogy tanulmány készüljön arról, hogy mi is történt Moldovában. Négy évvel ezelőtt a gazdasági és szociális modellje országomnak egy olyan modell volt, amely, hogy mondjam, egy kifejlőben, egy születőben levő demokrácia képleteit testesítette meg, de nem tudtuk oda vonzani az a beruházókat és a vállalkozókat, és gyakorlatilag oda jutottunk, hogy a lakosságunk ennek kárvallotja volt. Rossz példákkal szolgáltunk ilyen tekintetben. A fejlődési példánk rossz volt, mert hogy 2009-ben a Moldovai Köztársaság még a második volt azon országok sorában, ahol a a, ahol, ahonnan a legtöbben kivándoroltak. Az első ország Tajikisztán volt, a második Moldova. És gyakorlatilag mi történt? Agyel szívás, agyokat exportáltunk, munkaerőt exportáltunk, és gyakorlatilag a lakosságunk, a korábbi populációknak egy harmada dolgozik most külföldön, mint ahogy már felmerült többször ö, is, nagyon kitettek vagyunk, mert hogy ö, a munkavállalóknak a jogait nem tisztelik, amelyiben külföldön dolgoznak, és nagyon sok állampolgárunk így módon elhagyta az országunkkal, és arra a következtetésre jutottunk, teljesen nyilvánvalóan meg kell változtatni a gazdasági modellünket. Paradigma váltása van szükség, ami azt jelenti, hogy egy igazi demokráciát kell kialakítanunk, szükség van arra, hogy megteremtsük a beruházókat, befektetőket, vonzó környezetet, nem exportálnunk kell a munkaerőnket, hanem megtartanunk, és az exportnak a tárgya pedig a versenyképes termék és szolgáltatás kell, hogy legyen. Ennek keretében ö, ugye vesszük figyelembe azt, hogy az Európai Uniónak létezik a 2020-as fejlesztési stratégiája, és gyakorlatilag mi is egy ugyanilyen fajta programot hagytunk jóvá, tehát összhangban az Európai 2020-as stratégiával mi is egy ilyenfajta stratégiát fogalmaztunk meg. Nem véletlen az sem, hogy ennek a stratégiáknak hét prioritása van, és ezek közül az egyik az oktatása vonatkozik. Általános igazság az, hogy erre mennyire szükség van. Azon országok, amelyeknél nagyon kevés, vagy szinte nincs is természetes erőforrás, az oktatásra kell koncentrálni. Az emberi erőtőke, ez a legnagyobb vagyon, amelyen rendelkezünk, és a mezőgazdasági művelhető területek. Más forrásunk nincs Moldovában. Éppen ezért szükséges az, hogy ezen a téren előre lépjünk, és ennek keretében dolgozunk ki egy olyan úti tervet, amely a versenyképességet szolgálja majd. Mint jelezhetem, a mai eszmecsere hasznosabb pillanatban nem is születhetett volna, mert hogy konkrét gondolatokat fogalmazhatunk meg, vonhatunk le az eddigi tapasztalatokból inspiráló hatású számunkra az európai modell. Jól lehet tudjuk, hogy nem minden tökéletes, és bizonyos rálátással kell, hogy éljünk, fenntartásokat is meg tudunk fogalmazni, de ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy egy ö, olyan társadalmat kívánunk felépíteni, amelyik az európai szociális modellből inspirálódik. Éppen ezért szükséges az, hogy levonjuk a tanulságainkat, mind a pozitív eredményekből, mind pedig a kevésbé pozitív eredményekből. Ami pedig a humán erőtőkébe való befektetést illeti, ez a legjobban megtérülő befektetés a versenyképességgel kapcsolatosan, ugye tudunk ez azt, hogy három pillére van a dolognak. Az egyik az humán erőtőkébe való befektetés. De úgy gondolom, hogy a versenyképesség azt is jelenti, hogy megtaláljuk a szinergiát a humán erőtőke és az ipari erőtőkébe való beruházással. A versenyképességhez mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a magas fejlődési szint nem teheti lehetővé mindig azt, hogy a vállalkozások úgy gondolják, hogy meg kell fizetniük az embereket. Ezért hagyják el az emberek a vállalkozókat vagy az országokat is. Nos, arra van szükség, hogy a kellő szakképzésést kellően díjazák is. Véleményem szerint a legjobb szociális modell az, amelyik elismeri a munkát, és bérelés, és a bérezéssel is elismeri a teljesítményt, azaz jól fizetett munkavállalása van szükség, és ez nélkülözhetetlen. Úgy gondolom, hogy ez más különben még összhangban kell, hogy legyen a fenntartható fejlődéssel is. Nem lehet növekedésről beszélni akkor, és fenntartható növekedésről kiváltképp, amikor az emberek elhagyják az adott országot. Azért, mert a saját országok gazdasága nem kínál versenyképes béreket, és gyakorlatilag, mint mondottam, egy harmada a lakosságunknak az külföldön dolgozik. Azaz a hozzáadott értéket nem Moldova számára, hanem az egyéb országok számára teremtik meg, nem a saját családuknak a jólétét támogatják ezáltal, hanem más országét. Visszatérnék még azon szavakra, amelyeket elnök asszony fogalmazott meg. Igen, a globalizációval szembesülünk, és látjuk azt, hogy ez a folyamat hogyan testesül meg a világ különböző részein. Ugyanakkor proaktívabban kellene fellépnünk. Sok emberrel és kollégával beszélgettem mindezen kérdésekről. Akkor, amikor a versenyképességi menet zajlik, akkor, amikor versenyt futunk egymással, akkor nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezünk a másik emberről, a másik szerepről, és nagyon gyakran a humán tőke kárára, annak rovására történik a versenyképességnek az alátámasztása. Nem, ez nagyon gyakran azzal jár együtt is, hogy megölnek ö, vállalkozásokat, nem csak nagyok mennek így módon ö, lépre, hanem kis vállalkozások is megszűnnek. Ennek az ártalmát észleljük is, mindenki a kárvalótja a társadalomban ennek. Éppen ezért a kellő egyensúly megtalálására van szükség, mind a vállalkozásoknak a szintjén, mind a vállalkozási keretekben, mind pedig a szociális szempontból is és hát itt nem csak a vállalatoknak a forgalmára, netó bevételére gondolok, hanem az egyéb szempontokra is, mint ahogy Serban asszony is mondotta, arra van szükség, hogy olyan modellt állítsunk fel, amely lehetővé teszi, hogy valamennyi ország a versenyképesség útján járjon ha megengedik, akkor ugye van az a híres mondás, hogy legyünk vagy nem legyünk, lenni vagy nem lenni, ezt át lehetne fordítani a 21. századnak egyik formulájára, versenyképesek legyünk legyünk-e versenyképesek, vagy sem. Egy olyan kis ország, amelyeknek nincsenek különböző nyersanyag forrásai, az fel kell, hogy készüljön egy ilyenfajta új kihívásra és meg kell tennünk mindent azért, hogy kilakuljon egy szabadkereskedelmi övezet, amelynek tagjai vagyunk az Európai Unióval együtt, és ami lehet, amely folyamat lehetővé teszi az, hogy az év végére a partnerségi kapcsolatnak egy újabb formáját öltjük, és ez rendkívül sok üzleti lehetőséget teremt majd, de ugyanakkor hátrányt is, vagy legalábbis nehézséget, mert a versenyképességünk még alában az uniós átlaghoz képes. Úgy gondolom, hogy ezt úgy is lehetne hívni, hogy nem más programról van szó, mint a felzárkozásról. A moldovai köztársaságnak a felzárkozásáról van tehát szó az európai modellhez, ezen fáradozunk, ezen dolgozunk. Nagyon összetett persze ez a kérdés, és távolról sem csak gazdasági és szociális kérdésről van szó. A 21 században csak akkor lehetünk versenyképesek, ha innoválunk. Ha innoválunk, ha az innovációt a befektetések kiemelt területének tekintünk. Mindjárt befejezem, elnök hogy még hagy mondjak egy dolgot el, a, a modern marketing azt mondja, vagy különbözik az ember, vagy pedig elhal. Márpedig én azt mondom, hogy innovatívnak kell, innováció nélkül elhalunk, az a nélkülözhetetlen tényező. És még egy dolog, az oktatás. Az oktatás, a human erő forrásba való befektetés ö, szintén a kulcsa a fejlődésnek. Ha az oktatásban nem ruházunk be, akkor fél, akkor félrecsúsznak a dolgok ki hogyan lehet a jövőbeni állásokat, karriereket biztosítani az oktatás révén, ez az igazi kihívás. Ezért van szükség arra, hogy a megfelelő szintű szakképzettségre tegyünk szert. Ezáltal tudjuk biztosítani az új vállalkozások számára és a meglévő vállalkozások számára azt, hogy a felkészült munkaerő hozzájuk áramoljon. És a szociális párbeszédről is néhány szót ejtenék. A kormányunk tagjai egy szociális párbeszédi platformot alakítottak ki. Azt mondjuk tehát, hogy fontos, hogy leültessük egymással a szakszervezeteket, a munkáltatókat, és így módon közösen gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetek produktívabbak, termelékenyebbek, hogyan tudnak majd magasabb bíreket folyósítani. És végezetül köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak, a különböző Európai Uniós intézményeknek, az LTF-nek, valóban az ETF kiváltképpen mindig is nagyon hatalmas támogatást biztosította a számunkra, és nagyon lényeges, hogy ezen programokban messze menően részt tudjunk venni, amelyeknek a programoknak a kedvezményezetei a régióik. A szolidaritás lehetővé teszi az, hogy a hálózat működjön, hogy a kapcsolat folyamatos legyen, hogy a tapasztalatokat levonjuk, és az európai perspektívánkat továbbra is szem előtt tudjuk tartani. Merci beaucoup. Euh, nagyon szépen köszönöm a miniszterelnök helyettes úr, valóban nagyon világos az elkötelezettségük, és azt hiszem, hogy ezáltal láthattuk azt, hogy számos általunk kezelt kérdéssel összhangban vannak. Ugyanakkor Ugye hallottunk a rossz példákról, halljunk most a jobb példákról is, 6 percben. Heinz Beckeli a szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák, köszöntöm az ügynökségek elnökeit is. Szeretném jelezni, hogy Szeretném jelezni a Kulturális Szakbizottság eh, tagjaként is, eh, amely az oktatással foglalkozik, mint eh, kulcsfontosságú kérdéssel. Az összes téma, amelyel ma és minden bizonyal holnap is foglalkozunk, ezek szükségesek a sikeres munka szempontjából. És azon minősítések, képzések, végzettségek, amelyek szükségesek, ezek a két szakbizottság hatáskörébe is tartoznak. És talán ötvözném is ezt, ötvözném ezt a két, összekapcsolom ezt a két kérdést, amelyet az elnök asszony feltett, ugye a munkahely, illetve az innováció, a különböző módszerek kérdéseit. Engedjék meg, hogy néhány tényezőt felvessek, amelyek szükségesek az európai szociális modell fejlesztéséhez a versenyképesség érdekében. Hogyan tudunk vezető szerepet betölteni? Először is optimizálni kell, és most elhagynám az összes diplomatikus megfogalmazást, hanem a kulcs értékekre hangsúly, értékeket hangsúlyoznám. A szakképzést kell fejlesztenünk, és amit a rangsor élére kell helyeznünk, az a foglalkoztathatóság. Tudnunk kell, hogy a kettős szakképzési rendszer azzal együtt, ami már elhangzott, ez ugye egészen az egyetemi szintű képzésig elvezet, növeli a végzettségeket, a képzettség szintjét, és ide tartozik az élethosszig tartó tanulás is. Ez pedig az eszköztár része. Láttam ezt a CEDEFOP és az ETF programjában teremtsük meg a legjobb oktatási rendszert a világon. Ez így egyszerűen hangzik, pusztán arra van szükség, hogy beazonosítsuk a fő képességeket, a fő készségeket, melyek azok, amelyek leginkább szükségesek. A legjobban képzett tanárokra is szükség van, és ezt azért hangsúlyoznám, mert minden egyéb már elhangzott. Tehát, amit eddig elmondtam, nos, biztos vagyok abban, hogy különböző struktúrákra lesz szükségünk. A bizottságban mi felismertük azt, hogy igazodni kell a hatékony, eredményes partnerséghez. Egy ilyen partnerségre van szükség a munkáltatók és a foglalkoztatottak között, az érdekcsoportok bevonása nélkül nem leszünk sikeresek egy új jövő felépítésében. És dolgozzunk ki hatékony munkaerőpiaci szolgáltatásokat. Ezek egyre nagyobb jelentőségre tesznek majd szert, mint talán az elmúlt évtizedben. És lássuk be azt is, hogy van egy nagyon egyértelmű paraméter, hiszen fontos az egészséges előregedés. Ehhez pedig ez egy fajta filozófiával is összekapcsolódik, hiszen tudja mindenki, hogy amire szükségünk van, az itt van előttünk az asztalon, minden amire szükségünk van, az teljesen egyértelmű. A gyakorlati és a tudományos ismeretek erre már rámutattak, úgyhogy ezt szem előtt kell tartanunk. Én nagyon sok felvetést találtam a munkahelyvédelmi, a munkai biztonság és egészségvédelmi ügynökség programjában, és engedjék meg, hogy végezetül a szociális védelmet az idősebb nemzedékek számára is tegyük hozzáférhetővé. Ezt azért azért hangsúlyoznám, mert a fogyasztóerőt fenn kell tartanunk a jövő érdekében, és mindenhez szükségünk van ezen egyértelmű módszerekre a munkafolyamatban, de a jövőbeli nyugdíjrendszerek kidolgozásában is rá kell mutatnunk tehát, hogy az első pillér mennyire, mennyire fontos, és prioritást kell, hogy élvezzen, és persze a második pillért is optimizálnunk kell. Általánosságban véve a Eurofound program szerintem szintén nagyon hasznos lehet, iránymutatást nyújthat számunkra a cél eléréséhez. És engedjék meg, hogy egy további kulcspontra is kitérjek, ez pedig a vállalkozás nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki vállalatot alapítson, hanem a vállalkozó szellemre van szükség, amely a gazdaságban adott kell, hogy legyen. Ez egy olyan potenciál, amit szintén ki kell használnunk. Zárásképpen elmondanám, hogy szociális innovációról van szó, amely egy nagyon fontos gondolat, és ezt szeretném hangsúlyozni és párosítani egy szociális, innovációs menedzseléssel, mint alkotó erővel. Merci beaucoup, et merci. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy tökéletesen betartotta. Az időkeretet Gönc Kingálja a szó 6 percben. Thank you very much. I don't know whether my mic... Köszönöm szépen, nem tudom, hogy működik-e a mikrofonom. Először is köszönetet szeretnék mondani az ügynökségnek ezért az inputért. Fontos, hogy ezt a találkozót megszereztük a mai előadásokban is többször hangsúlyozásra került, hogy a minőségi munka, foglalkoztatás, a munkai egészség és biztonság rendkívül fontosak, és jó hallani ezeket az érveket az önök részéről is, hogy bizonyos módon hangsúlyozzák, megerősítik ezt a véleményt. Azt is érdekes volt hallani, hogy miniszter úr azt is hallani, amit miniszter úr mondott. Magyarországról érkezve és új országként nagyon sok hasonlóság van, mint Moldovában és más térségbeli országban. Tehát szerintem ezt a megbeszélést e dolgok mentén kell folytatnunk. Együtt dolgoztunk a az oktatási dosszién, és próbáltuk keresni az új lehetőségeket, amik segíthetik a szociális integrációt, és a fiatalokat felkészíthetik arra, hogy kellően rugalmasak legyenek az új munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, valamint a globális kihívásnak. Szerintem be tudjuk vonni majd azokat is, akik eh, itt jelen vannak. A szociális modellt illetően azt látjuk a válság következtében, hogy bár tudjuk, hogy a választókörzetekben a választóink nagyon is támogatják az európai szociális modellt, mégis azt tapasztaljuk, hogy a válság és következményei aláássák nagyon sok országban a szociális modellt egyre inkább munkanélküliségi válságot hoz, szenved a modell, költségvetési válság van, és az összes következmény Eh, az alapértékeket is aláírássák az Európai Unióban. Tehát úgy gondolom, ha azt akarjuk, hogy Európa népszerűbb legyen a választók számára a választókerületekben, akkor különleges felelősségünk van a tekintetben, hogy az európai szociális modellt megőrizzük. Akik elveszítik a munkahelyüket, akik kiesnek hosszabb, rövidebb időre a munkaerőpiacról, azok számára a szociális modell, illetve a szociális védőrendszer segíthet abban, hogy megőrizzék a ö, foglalkoztathatóságukat. Minden orsz, szinte minden országban csökkennek a munkanélküli, csökken a munkanélküli ellátás, rövidül az idő, és egyre többen kerülnek rendkívül nehéz helyzetbe az emberek egy idő után már képtelenek új munkahelyet találni. Ön is említette, hogy nagyon komoly következményei vannak önmagának a stressznek, és minél tovább tart a munkanélküliség időszak, annál súlyosabbak ezek a következmények. Ezért úgy gondolom, hogy a szociális védőrendszer rendkívül fontos, hogy az embereket továbbra is a munkaerőpiac közelében tartsuk, és ne essenek véglegesen ki, ne távolodjanak el a munkaerőpiactól. Nagyon fontos számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy az, e- az oktatási rendszer megfelelően fejlődik-e, illetve mindenkit tud-e integrálni, és minden fiatalnak nyújtja azt, amit kell. Az oktatásnak az újragondolása azon elemek mentén, amit említett Becker úr, szeretném megemlíteni még azokat az elemeket, amik specifikus jellemzői az oktatási rendszernek, nevezetesen a horizontális képességek, tehát nem csak a tudás, hanem azok a képességek, amik felkészítik a fiatalokat, a jövő munkaerőpiaci kihívásokra, rugalmasság, probléma megoldás képessége általában, kreativitás, innovat, innováció, nyelvismeret, idegen nyelvismeret, hogy képesek legyenek különböző helyeken, adott esetben külföldön is dolgozni. Fiatalok megtanulják, hogy milyen a csapatmunka, hogyan le, kell másokkal együtt dolgozni, más kultúrából származó társakkal. Az ilyen típusú oktatási rendszerhez azonban a tanárokat is kellően fel kell készíteni, hogy rendelkezzenek az interkulturális kommunikációs képességekkel. Ez jelent új ö, oktatási ö, metodológiát is Tehát nem jelenleg azt tapasztaljuk, hogy a gyereknek kell alkalmazkodnia az oktatási rendszerhez, ha ezt nem tudja megtenni, akkor kiesik az oktatási rendszerből. Azon, ez azt is jelenti, hogy csökkenteni kell a lemorzsolódási arányt, és ehhez kell képezni az a tanárokat, és az oktatási rendszert kell a gyerekhez igazítani, és nem fordítva figyelembe kell vennünk mindezen aspektusokat, és azt is, hogy, hogy ezt pedig csak a szociális párbeszéd útján tudjuk elérni. Ez egy folyamatos párbeszédet kíván mindazokkal, akiknek fontos szerepük van ebben a folyamatban. Tehát, a, tehát hogy mindenkit képviseljen a szociális párbeszéd. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. A harmadik parlamenti képviselő, akit meghallgatunk, Ante McIntyre, az ECR részéről, és aki jelentéstevő a vállalkozási szellemről, ami hát hozzájárulhat az állásteremtéshez is, és a versenyképesség szempontjából is fontos. Hat percben öni a szó. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az ügynökségeknek a hozzászólásokért, rendkívül érdekes délelőttnek vagyunk tanulni, és köszönöm a miniszter úrnak is. Azt úgy gondolom, hogy ott kell elkezdeni, hogy van különböző szociális modell Európában, van a balti, a skandináv, az Egyesült Királyság beli modell, és így tovább. De szerintem a kulcs az előrelépéshez Európa számára a sokkal szorosabb együttműködés a szociális partnerek között, a továbbá a jó gyakorlat megosztása, a ö, belső piac teljes kiépítése, és hogy Európaként versenyezünk a világpiacon. Sokan beszéltek déle, a délelőtt folyamán a versenyképességről ahogy elhangzott, jelentés készítője vagyok saját bizottságunknak, és azzal foglalkoztunk, hogy az Unió hogyan tud hozzájárulni a vállalatok számára a befogadó környezetben, hogy a vállalatok meg tudjanak alakulni, munkahelyeket tudjanak teremteni. A Öt valójában ugye nem a kormányok hozzák létre a munkahelyeket, hanem a vállalatok és a vállalkozók hozzák létre a vállalatokat, amelyek aztán hozzák létre a munkahelyeket. Meglehetően nagy az igény a szakképzettségre, és sok tekintetben nincs elegendő munkaerő Például hiány van az technológia és kommunikációs szakemberben. Letmeyer úr is említette, hogy vannak hiány szakmák úgy gondolom, hogy egy sokkal szorosabb együttműködésre van szükség az egyetemek között, az iskolák között is, de különösen az egyetemek és a vállalatok között. A múlt héten nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy az én régiómban az Overhamptoni Egyetem megnyitotta irodáit itt Brüsszelben. Úgy jellemezték magukat, mint a lehetőség egyeteme két dolog teszi őket kiemelkedővé. Az ő hallgatóik 75%-a a közelből származik, tehát a saját területüket szolgálják és azt is biztosítják, hogy az embereknek olyan képességeket, tudást adnak, ami meg fog felelni a szomszédban lévő vállalatok igényeinek. Nagyon sok a gépjárműipar West Midlandsben, Angliában ez, e, ered, ennek eredményeként ez az egyetem arra koncentrált, amire tényleg szükség van. 90%-a az ott végzett hallgatóknak találállást. Ez egy nagyon jó arány. Megint csak nagyon ösztönző, amikor az ember azt látja, hogy egy egyetem arra törekszik, hogy a helyi ipari követelményeknek feleljen meg, feleljen meg, és olyan képzettséget ad a hallgatóinak, amire azoknak valóban szükségük van. Úgy gondolom, hogy érdemes szólni a vállalkozásról is, bátorítani a hallgatókat az egyetemen arra, hogy ők maguk is váljanak vállalkozóvá ez az új ötlet, innen le, jöhetnek az új ötletek. Egy másik egyetemet is, re is felfigyeltem, a Huston Egyetemre, Birminghamben, Huston University-re. Nekik is olyan programjaik vannak, ahol a hallgatók kidolgoznak ötleteket, majd inkubátorban létrehozzák a vállalatot még az egyetem éveik alatt ez azt jelenti, hogy rendelkeznek a megfelelő infrastruktúrával. Azt hiszem, hogy nagyon sok esetben komoly kihívás egy vállalkozást elindítani és arra van szükség egész Európában, hogy az emberek könnyebben tudjanak vállalkozást indítani. A múlt héten beszéltünk arról, hogy mennyi akadály van, hány helyre kell elmenni, milyen minden administratív teher jár ezzel, és milyen költségek járnak a vállalatalapítással. Ugyancsak a KKV-kkal kapcsolatos kollégáim és jó magam is nagyon sokszor elmondtuk, hogy csökkenteni kell az administratív terheket. Szeretnék még említeni arra, a, reagálni arra, amit Krista Szedlcsek mondott. Azt hiszem, hogy leerősít, leegyszerűsíthetjük az egészségügyi és biztonsági előírásokat úgy, hogy ugyanakkor ezzel nem csökkentjük a dolgozók védelmét. Olyan országban származom, ahol rendkívül jók az egészségügyi és biztonsági adatok. Ha sokkal többen kerülnek alkalmazásra a KKV-kban, sőt a mikrovállalatokban nem várható el, hogy az egész idejüket a jogszabályok olvasásával töltsék. Családi vállalkozások nagyon odafigyelnek arra, hogy az ő dolgozóik biztonságban és jó egészségben dolgozzanak. Ugyanakkor küzdelem számukra, hogy megértsék, hogy mit is várnak tőlük a, a jogszabályok alapján. Tehát a jogszabályok egyszerűsítése oly módon, hogy egyszerű legyen ezeket megérteni és betartani, ez nagyon fontos, és itt a szociális partnereknek is szerepük van. Köszönöm. Valóban ő most áttért a szociális párbeszédnek a kérdésére, de hát önök pont ezzel kapcsolatosan döntöttek úgy, hogy az idő keretek azok merevek legyenek. Hagyjuk meg most a negyedik tagját a panelünknek, Uwe Kumbusnek, aki inkább angolul mondom, mert hogy könnyebb úgy, tehát a Metal EU múltjátok tanácsának a főigazgatója, és ennek keretében a mérnöki munka, illetve a technológiai alapú ipari társaságnak a főigazgatója, a szemetnek 6 percben megadom meg a szót önnek. Emlékeztetni szeretném arra, hogy a két kérdés, ugye a szociális párbeszéd, de az innováció munkahelyen, ezzel is szeretnénk. Köszönöm, hogy fi emlékeztetett, én a e, fenntartható szociális modellel és a párbeszéddel szeretnék beszélni. Köszönöm a e, szakbizottságnak és az ügynökségeknek és ezt a rendkívül érdekes és gazdagító vitát. Csak hogy pontosítsam, én olyan vállalatokat képviselek, amelyek kb. 30 ezer munkavállalónak adnak munkát egész Európában. A legtöbb hozzászóló a versenyképességről beszélt, és nagyra értékelem, hogy a miniszterelnök úr is rámutatott a szociális modellre és a gazdasági helyzetre. Ez egyébként benne van az Európai Unió működését szabályozó szerződés harmadik pontjában is, ugye piacgazdaságról beszélünk, de ez egy olyan eh, minta, ami a gazdasági növekedésre épül. Ez szerintem egy fontos dolog. Amikor versenyképességről beszélünk, akkor kormányok, jogalkotók eh, versenyképességről és a vállalatok jó eh, versenyképességéről is szó van, valamint versenyképesnek kell lenniük a munkavállalóknak is. Nagyon sok vannak, akik szeretnének nagyobb mértékben részt venni a feladatokban, a szociális partnerek is. Tehát mindenképpen fenntartható fejlődésre, növekedésre van szükségünk. Ezt maradják egyébként az Európai Uniónak a különböző kezdeményezés és úgynevezett Mission Growth, az vonatkozik az iparra, a termelőiparra, amely a 15%-ról kb. 20%-ra kellene, hogy emelkedjen a GDP-n belüli hozzájárulása 2020-ra. Tehát a versenyképesség egy versenyképes ipari bázist is jelent. De ez ugyanakkor jelenti a fenntartható és minőségi munkahelyeket, a minőségi társadalom biztosítást. Engedjék meg, hogy utaljak a Golden Rose nevű kiadványra, ami tavaly jelent meg, és ami rámutatott arra, hogy bár Európa nagyjából 10%-át képviseli a világ lakosságának, 10%-át a GDP-t, több mint 50%-át a TB-re költi. Tehát ezt sem szabad elfelejtenünk, a fenntarthatóság, biztonság szempontjából. Ezek azok a kulcskérdések, amikkel foglalkozni kell a versenyképesség vonatkozásában adósságválsággal is, de a demográfiai kihívásokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tehát, hogy nemzetközi szinten versenyképesek legyünk, különösen az ipar illetően, hogy a nemzetközi verseny élvonalában vagyunk, a nemzetközi versenytársak a világ különböző részéről vannak. Ez azt is jelenti, hogy nem versenyképes keretekre van szükségünk, egyszerű, bölcs, okos szabályozásra, megfelelő hatástanulmányokra, rugalmassá munkaerőpiacra, amelynek természetesen befogadónak kell lennie, megfelelő társadalombiztosításra, aminek Ugye, ha visszamegyünk 20-30 évet a múltban, akkor mindig hiány, munkaerő hiány volt, és mindig is azt tapasztaltuk, hogy sok esetben nem abszolút munkaerő hiány van, hanem egy adott típusú munkaerőből van hiány és fontos, hogy a növekedéshez igazodó munkaerő legyen. Amikor a növekedésről beszélünk, akkor azt sem szabad szem elől hagyni, hogy 2004-ben volt ugye a Big Bang, a nagy robbanás bővítése az uniónak, és ezzel együtt ment ezen országokban a szociális fejlődés ez gazdasági, szociális fejlődést is jelentett, és nagyon pozitív eredményeket hozott. Nem szabad elfeledkezni a szociális párbeszédről sem természetesen, és nyilvánvaló, hogy a megfelelő szociális párbeszéd, a hivatalos formális eh, szociális párbeszéd az ipar, eh, gyártói, termelőipar között fontos és az agendánkban benne van az aktív öregedés kérdése is, oktatás és képzés, és a munka szervezése is és itt arról beszélünk, hogy olyan kérdéseket is, mint az alkalmazkodó képesség, az alkalmazkodó munkaszerződéssel foglalkozni kell, és ez nem jelenti azt, hogy túlzott, szélsőséges módon alkalmazzuk a rugalmas szerződéseket de eh, az iparnak a igényéhez kell alkalmazni. Körülbelül 5-5%-ot eh, teszik ki a különböző kategóriák. Az oktatás képzés tekintetében ugyancsak eh, hangsúlyozni szeretném, hogy fontos az együttműködés az ipar és a az oktatást végzők között, de az ipar és az egyetemek közötti együttműködés is. És arra reagálva, amit McIntyre asszony mondott, fontos, például Finországban eh, láttuk ilyet eh, az egyetemeken, és ezzel zárnám. Csak arra kérném önöket, hogy a továbbiakban is maradjanak kapcsolatban a munka világával és a vállalatokkal is. És a eh, válságban is megmutatta a termelőipar, hogy egy, egy megfelelő biztos bázis és sikerült sok esetben megtartani a munkahelyeket jó minőségben. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Hallgassuk meg az utolsó előtti panel tagunkat, Karola Kisvált Pitelt hallgatjuk tehát, aki a Szolgáltatások Uniós, Unióinak az Európai Szövetségének a főtitkára. 6 percben kapja meg ő is a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Néhány másodperc erejéig Lázár úrnak azt mondanám, hogy szerintem a moldáviai bor rendkívül versenyképes, és azt hiszem, hogy minden további nélkül versenyezhet akár a francia borokkal, bár nem ez a mostani témánk. Úgyhogy engedjék meg, hogy Pracmoni úr által elmondottak kapcsán megjegyezzem, hogy a szolidaritás gazdasági szempontból mennyire fontos. Én azt hiszem, egy kicsit más megközelítésből világítanám ezt meg, és a szociális modellt, az európai szociális modellt venném alapként ahhoz, hogy az emberi és szociális jogokat előmozdítsuk, és fellépjünk az egyenlőtlenségekkel szemben. De hogyha ezt a megközelítést követjük, azt, hogy az európai szociális modellnek milyen gazdasági előnyei vannak, akkor szemügyre kell vennünk a nem szociális Európa költségeit is. A jelenlegi kontextusunkban ez rendkívül fontos, hiszen nagyon sok a fiatal munkanélküli, akiknek gyakorlatilag esélyük sincs a munkaerő piacon, és én a közszolgálatban dolgozókat képviselem, nem csak azokat, de azon szolgáltatókat, akik Európában nagyon fontos szerepet töltenek be az európai szociális modell alátámasztásában az egészségügyi szolgáltatókat, a munkaközvetítőket az oktatásban, a közinfrastruktúrák terén dolgozó személyekről van szó, tehát ez a közszférára vonatkozik. És a fő érv, amit szeretnék felvázolni, az az, hogy nem engedhetjük meg az európai szociális modell fel, el, erodálását, ezt nem engedhetjük meg magunknak a továbbiakban. Mert az volt az érzésem, hogy ez a kontextus, amelyben a kérdés elhangzott, az az, hogy a gazdasági válság idején talán nem engedhetjük már meg magunknak az európai szociális modellt, és én úgy gondolom, hogy ezt legalábbis megkérdőjelezném. És ugyanígy vitatom azt az érvet is, amelyet felmutattak a demográfiai alakulások és a gazdasági válság között. Ez a kettő minden kétséget kizárólag nagyon komoly kihívást jelent, de itt nem ugyanannak az érmének, egy érmének ugyanazon oldaláról van szó. Ha szomszédom például egy időzített bombáról beszél, azt hiszem, hogy vagyunk olyan helyzetben, hogy tervezünk, és figyelembe vesszük, hogy a társadalom elüregedik, de azt hiszem, hogy ennek semmi köze a gazdasági válsághoz. Egy további észrevételem az, hogy a gazdasági válság eredményeképpen is figyelembe véve a gazdasági kormányzás keretében hozott intézkedéseket, a szociális párbeszéd nagyon komoly csorbát szenvedett számos olyan országban, amelyekben, mint Görögország, Portugália, Spanyolország, Románia vagy a balti országokkal hatályban vannak a megszorító intézkedések. Ez a helyzet pedig egyértelműen aláássa az alapvető szociális jogokat európai szinten, a bizottság szintén vonakodik nem tud egy egyértelmű szociálpolitikai menetrendet felmutatni, és legalább ennyire fontos az az, hogy az Európa Bizottságot felszólítsuk arra, arra késztessük, hogy egy további stratégiát dolgozzon ki az egészségvédelem terén, annak kapcsán, amit Krista Szedlacsek mondott, a munkahelyi biztonság és az egészségvédelem a termelékenység szempontjából kulcsfontosságú. Az egészségtelen munkavállalók nem produktívak, bár pedig ez a versenyképesség szempontjából döntő fontosságú a gazdaság és az európai társadalom szempontjából is. Azt hiszem tehát, hogy ez egy olyan szemszög, amelyet nem szabad elhanyagolnunk. Három ágazati megállapodás van Európában, ezek kidolgozásában, megtárgyalásában európai szakszervezetek vettek részt. Ezek kitérnek az egészségi aspektusokra, a belvízi hajózásra, a halázatra és a és a fodrászati ágazatra vonatkoznak. Itt nagyon fontos kérdésekről van szó. Mindhárom megállapodás esetében azt kérte a szervezet, hogy ezek irányelvként kerüljenek alkalmazásra. Az Európai Bizottságban elakadtak ezen anyagok, ami teljességgel elfogadhatatlan, és ez egyébként a szerződések megszegésével egyenértékű, úgyhogy sürgős megoldást igényel. Ez a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság gyakorlatilag támogatást adhat a szociális partnereknek ezen ügyben. Végezetül arról beszélnék, hogy mennyire fontos a bevételi oldalt megnéznünk, hogyan tudjuk támogatni a szociális intézkedéseket. A e tekintetben örvendek a folyó konzultációknak, amelyek a belem jelentett munkavégzést kívánni annak érdekében, hogy a szociális biztonsági rendszerekhez való hozzájárulás fokozódjon, de fel kell lépnünk az illegális munkavállás minden formájával szemben. Azt hiszem, hogy holnap kerül sor Jutta Steinbrück jelentésének első olvasatára. Ott pontosan a megfelelő munka felügyeletről van szó és örvendek ennek a kezdeményezésnek, és remélhetőleg ebben az ügyben is együtt tudunk majd működni az Európai Parlamenttel. Köszönöm. Merci beaucoup. Sur l'affaire... Euh, nagyon szépen köszönöm. A megállapodással kapcsolatosan, és ugye vannak azok, amelyek már aláírásra kerültek, van, amelyeket még várunk. Mint tudják, a mi szakbizottságunk nagyon mobilizált, és és nyilvánvaló az, hogy itt vannak olyan témák, amelyeket maga a biztos is nehezen tud keresztül vinni a kollégiumon belül, de ezzel együtt hát nyilván mindent megteszünk azért, hogy előrelépjünk, és egy munkafelügyeleti testületnek a létrehozatala egy olyan téma, amelyet nagyon-nagyon támogatunk, és ezzel egy újfajta frontot tudjunk nyitni, hogyha megengedem ezt a kifejezést. Nos, hallgassuk meg az utolsó meghívatunkat, Baudouin Regut, nagyon köszönöm, hogy itt van közöttünk, ő pedig az Európai Bizottságnak szinte a tagja, persze nem ilyen minőségben kérünk tőle választ, hanem most egy más jogcímen fog persze megnyilvánulni, nevezetesen a BEPA nevében, amely szervezet az Európai Politikai Tanácsadóknak az irodája, és stratégiai megvilágítást fog tudni adnunk adni nekünk a szociális párbeszédről, az innovációról, a munkahelyeken, illetve az oktatás kérdéséről ő is 6 percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony! The answer your two questions. Ha nem bánja, akkor három dolgot, dologgal válaszolnék a két kérdésre. Az egyik, hogy miből is áll az európai szociális modell. Egyes aspektusok természetesen nem újak, régiek, és mindenki számára előnyös helyzetet teremtenek. A második jellemzője a mod- szociális modellnek, időnként bizonyos alkukat kell kötni, ez ilyen az élet. A harmadik típus pedig, az előre tekintő, innovatív szociális modell, ami figyelembe veszi a technológia fejlődéseket, egyebeket. Hogyha az első kategóriát vizsgáljuk, akkor ezek a win-win, tehát a mindenki számára nyertes helyzet, úgy hiszem, hogy itt van egy konszenzus, mindenki egyetért abban, hogy az egészségügy, az oktatás, a biztonságos munkakörülmények fontosak az európai szociális modell számára, de egyben segítik a versenyképességet is, és ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak és az dolgozóknak is ez jó, ezt védik a családbarát intézkedések is részét képezik a szociális modellnek, és természetesen a különböző diszkriminációk elleni közdelem. tehát ezek azok a kérdések, amikben többé-kevésbé egyetértés van gondolkozom, mert hogyha mindenki nyertes, akkor ez természetesen az is jelenti, hogy a dolgozóknak ez ösztönzés, de a vállalkozások számára is ösztönző céljuk, hogy megőrizzék ezt. Vannak vállalatok, amelyek igazi előrelépést tesznek, például a szállották, szállodaiparban az akkor vállalatnak egy egyeteme van a szállodaipari dolgozók képzésére tehát ez ebbe az irányba mutat. És politika, politikusként mit is kell önöknek tenni? Azt kell biztosítani, hogy versenyképes legyen a piac. Ha a vállalatok jobban teljesítenek, mert jól teszik a dolgukat, akkor nyereségesek lesznek, piaci részt szereznek, tehát a jó versenypiac az biztosítja a megfelelő nyereséget, és megőrzi, segít megőrizni a piaci részesedést. Tehát ha versenyképes a piac, akkor a szociális párbeszédnek eh, párbeszéd is viszonylag egyszerű. Ezzel együtt eh, mondjuk el, hogy azért országonként eh, különböző a helyzet, és a családvédő intézkedések is különbözőek, de rendben van. A második aspektus azok a szerencsétlen aspektusok, ahol bizonyos tekintetben alkukat kell kötni. Van vita két kérdésről főként. Az első természetesen a nyugdíj és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága nagyon nagy kihívás jelent, ez nagyon sok a vita, mennyi legyen a nyugdíjkorhatár, és természetesen ez jelenti a védelem. Mindenki szeretné, hogyha szociális védelem lenne, de hogyan jussunk el oda, és ki biztosítsa ezt a szociális védelmet, a vállalkozások, a vállalatok vagy a kormány, hogyan szervezzük meg mindezt, erről számtalan vita folyik. Itt is nagyon fontos a szociális párbeszéd, a szociális partnerek részvétele és valamilyen egyességre jutás. Természetesen a kormányok részesei ennek a vitának, mert sok esetben a társadalombiztosítási rendszert a kormányok finanszírozzák legalábbis részben, és a, ugyanakkor az adófizetők is fizetnek bele, tehát erről vannak viták. Nem akarok ebbe belemenni, jól ismert viták ezek. És van a harmadik aspektus, ami a szociális modellnek egy sajátos eleme. Ezek az új innovatív munkamódszerek, amik új win-win, tehát mindenki számára nyerő helyzetet eredményezhetnek. A futurológusok részéről sok esetben hallunk nagyon érdekes dolgokat, mint például a projekt alapú gazdaság, tudás alapú gazdaságirányítás. irányítás az azt jelenti, hogy szervezetet másképp lehet létrehozni, különböző önfoglalkoztatás nagyobb mértékű jelenléte, online forgalmazás, online oktatás és ilyen kérdésekről beszélünk. Ezek kérdések egy jó része rendkívül izgalmas. Kérdés persze, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Hát ezt nem tudom megmondani, ezt majd a jövő dönti el. Ezért is izgalmas a kérdés. Lehet, hogy a menedzsereket kellene megkérdezni, akiknek az a feladatuk, hogy mindezt megszervezzék, természetesen a munkavállalókkal együtt. De szerintem ők sem tudják, illetve feltételezem, hogy vannak, akik a-t hisznek, mások B-t hisznek, és aztán majd valószínűleg egyszer csak meglátjuk, hogy ki a nyertes, vagy ki a vesztes. Politikusként azt hiszem, hogy nem az én feladatom, hanem a vállalatoknak és a dolgozóknak kell eldönteniük, hogy melyik a legjobb megoldás. És ez is vállalatonként, ágazatonként más és más lehet. Politikusként azonban eh, csak eh, meg kell hallgatnom őket, és eh, amikor egyességre jutnak, akkor elmondják, hogy így vagy úgy szeretnék. Ah, valamikor ez nem lehetséges, mert valamilyen akadály van, akkor meg kell hallgatnunk őket, és megnézni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez mégis lehetséges legyen. Ez az egyik legorgosság, és hogyha fontos itten a szociális párbeszédbe vetett hit, és ezekről a kérdésekről beszélni kell méghozzá sokat. Bien, alors maintenant euh, le rôle de... Most pedig az elnök asszonynak a szerepe egyszerűen irídlése nem méltó, sőt azt mondanám, hogy szörnyűséges, mert meg kell nyitnunk a vitát, miközben nagyon kevés időnk van. Természetesen a képviselőké a prioritást, kik jelentkeznek, kívánnak hozzászólni, kérem jelezzék. Szerkász Costello, Atubatu, és itt. Esetleg vannak-e más emberek, akik ki akar, hozzá akarnak szólni? Kérem, nem mindenki emelje fel a karját, még kettő további hozzászólást tudunk majd itt biztosítani. Ott van lesz egy kérdés, egy külső hozzászóló tehát, és akkor ennyi. Öt hozzászólásunk lesz, mindenki egy percet kap. Jezlőbet asszony. Johnson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogyha egy új, erős szociális modellt akarunk felépíteni, akkor mindenek előtt a jelenlegi helyzetet kell szemügyre vennünk. Moni úr beszélt is erről azon intézkedések, amelyek nem szükségesek, ezeket félre kell tennünk, és új intézkedésekkel pótolnunk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 28 tagállamból áll az Unió, ezen államok felettébb eltérőek. Ugyanakkor a szolidaritás elvét is figyelembe kell vennünk. Meglep, hogy itt az Európai Parlamentben ilyen ritkán hivatkozunk a szolidaritásra. Összetetten kell fellépnünk, hogyha a humán tőkére gondolunk a beruházásoknál, akkor először is a munkaerőpiac igényeit kell megnéznünk. Ha a nyugdíjkorhatárt fel szeretnénk, ki szeretnénk tolni, akkor szükséges intézkedések kellenek. És hogyha a nőket szeretnénk támogatni a munkaerőpiacon. It's time. So, do you have one question? Elnézést, lejárt az ideje. Egy kérdést szeretne még feltenni? Igen. A kérdésem a következő. Úgy gondolják-e, hogy egy új európai szociális modell megteremtése úgy kell -e, hogy megtörténjen, hogy egy törődő, aggódó állam egy aktív állammá kell -e, hogy átalakuljon, hogy ezáltal a munkavállalók versenyképesebbek legyenek. Nagyon szépen köszönöm, Szerkes úr, aztán Bedelabátú asszony. Egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Talán néhány másodperc erejéig szeretném megköszönni a különböző ügynökségek igazgatóinak azt a munkát, amelyet elvégeznek, akkor, amikor a jóléti állam ellenfelei egyre egyre inkább aktívak, és nehéz védekeznünk velük szemben. A természeti erőforrások, az energia is korlátozottak Európában. Az egyetlen erőforrásunk, amely van, az a humán erőforrás, és így kell egy kiegyensúlyozott, méltányos társadalmat megteremtenünk a jövő felé, egy olyan időszakban, amikor a technológiai változások is sokszor nem megfelelő irányba haladnak, és tönkre teszik mindazt, amit, aminek segítségével minőséget tudtunk teremteni Európában. A kérdésem az az, hogy a szociális modellnek van Európában jövője, és önök úgy gondolják, hogy egyáltalán Európának a szociális modell nélkül van jövője? ben... Nagyon szépen köszönöm, Monika Benerapatú és utána kezdte képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van, aki azt mondotta, hogy az versenyképes vállalkozás az, amelyik a szociális szempontból is, és környezet szempontjából is a versenyképesi alapfeltételeket jól biztosítja. Márpedig én úgy gondolom, hogy azért vannak ellenkéző példák ezzel kapcsolatosan. Ott van az Amazon, nagyon kiváló versenyképességet biztosít, de ugyanakkor a munkafeltételek rendkívüli módon megalázóak, elfogadhatatlanok. Hogy intézzek egy kérdést és van asszonyhoz is, aki a szomszédsági országokkal való kapcsolattartásról beszélt, mit tehetünk ezen a téren tette fel a kérdést. Tegnap egy szakértővel találkoztam, illetve egy konferenciát szerveztünk a Magreb országokkal kapcsolatosan. A szakértő Bentun úrra a, a pontos neve azt mondotta, hogy a tanulmányok azt mutatják, hogy Kína, az Egyesült Államok Afrika irányában nyitnak, és 2030-ra Afrika egy nagyon erőteljes pólust fog képviselni, nagyon jelentős fejlődésen megy keresztül. Ugye nagyon fontos nekünk a kapcsolatunk a Magreb országokkal, éppen ezért figyelembe kell vennünk azt, hogy jelentős szerepet tölthetünk be a Magreb országcsoportokkal, a versenyképesség, a nemzetközi verseny szempontjából nagyon jelentős térségről van szó. Elnök, köszönöm szépen. Costello képviselők a szó utána eh, már Jobb doktori a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, és gratulálni azért a fontos munkáért, amelyet végeznek. Másodszorban szeretnék rámutatni arra az ellentmondásra. Egyfelől ugye azt mondjuk, hogy befektetésekre van szükség az oktatásba, hogy megőrizzük a szociális modellt, másfelől pedig olyan országok, mint Írország például, amelyek komoly megszorító intézkedésekre kényszerülnek, és meg kell kurtítsák az oktatási költségvetést, például a jövő évi költségvetésben, ez egy komoly jelentmondást idéz elő. Másodszorban, amikor arról beszélünk, hogy felülvizsgáljuk az oktatási rendszert, illetve a munkát, ugye a munkahelyi tanulást, ugyanakkor a tanulási folyamat értékelésére is oda kell figyelnünk. A nem kötelező ajánlások az informális tanulásról 2015-ről 18-ra lettek elhalasztva. Csalódott vagyok emiatt. Különböző intézkedésekre van szükségünk, mert hogyha meg akarjuk forradalmasítani az oktatást, akkor az értékelés is megfelelő kell, hogy legyen. Merci beaucoup et bravo. Nagyon szépen köszönöm, és bravo. Gratulálok, hogy három kérdést tudott feltenni egy percen belül. Most pedig hallgassuk meg Svenemál professzort, aki Osnabrück Egyetemen tanár. Egy percben ő is. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Elhangzott az a kérdés, hogy kifizetődő-e egyáltalán a gazdasági válság idején ez a modell, illetve megőrizhetjük-e a munkahelyeket, azt kell mondjam, hogy én kifejezetten optimista vagyok, mert az adatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy minden befektetett euró legalább két megtérült eurót jelent. Hogyha megnézzük a különböző munkahelyi betegségeket, megnézzük a bevált modelleket, Láthattuk például, hogy a fodrászok, a szociális partnerek megállapodtak önkéntesen abban, hogy a megelőző intézkedések, amelyeket alkalmaznak, sokkal hatékonyabbak. Számos ország példájából tudjuk, hogy az ilyen befektetések nagyon is kifizetődőek, mert határozottan csökkentik a munka végzése kapcsolatos egészségügyi kockázatokat, tehát a befektetés nagyon kis értékű ahhoz képest, amilyen hasznot hoz. De lehet, hogy más példákat is elmondhatnánk, és talán mások is részt akarnak venni ebben a folyamatban. A szociális partnereknek részt kell venniük a tárgyalásokban, arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják megelőzni ezen kockázatokat. Nagyon szépen köszönöm, mint hogy itt van a négy ügynökség és miniszter úr is, nekik is szeretném ismételten megadni a szót. Lényeges az, hogy most sót kerítsünk arra, hogy kiki öt percben reagáljon az elhangzottakról, akár kollégáik szavaira, akár a kérdésekre. Így módon most a négy ügynökség vezetőjének és miniszter úrnak fogom megadni a szót figyelembe véve, hogy milyen időkeret sújt minket. Elsőként akkor hallgassuk meg Christian Letmayert, aki a szedefoknak a megbízott igazgatója, és akkor így módon reagálhat a kollégáidnak a szavaira, illetve a kérdésekre 5 percben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket is, és ezt az egész vitát, valamint az előadásunkhoz érkezett visszajelzéseket. Azt hiszem, hogy ami visszamutat arra, amit Pracmani úr elmondott beszédében, helyesebben, korrektebb módon kell az oktatásba az oktatásra költenünk. Ez az, amit szeretnék hozzátenni van bizonyíték arra vonatkozóan, hogy mit érünk el a megszorításokkal, és felfoghatatlan, hogy ennek miért kell ilyen módon folytatódnia, ahogyan az elmúlt három évben a megszorítások zajlottak. Láthatjuk már az alagút végét, és láthatjuk azt, hogy mindez így nem működik. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne volnának alapvető fájdalmas intézkedések, amelyeket meg kell hozni ezen országokban, de talán nem úgy, ahogyan azok végrehajtására eddig sor került. Köszönöm. Merci beaucoup. Je donne maintenant la... Nagyon szépen köszönöm. Adjuk meg a szót most Juan Menendez Valdesnak az Eurofon nevében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Röviden számos kérdés elhangzott a szociális párbeszéddel kapcsolatban, csak arra szeretnék ismételten rámutatni, hogy mennyire fontos megoldást találnunk a szociális párbeszéd érdekében, mert ez egy nagyon jó egyensúlyt tud teremteni. Ami szintén elhangzott ugye a különböző mindenki számára előnyös megoldásokról. Mindenki gondolhatunk, gondolhatunk itt arra, hogy mindenki elégedett, és akkor végrehajtható az intézkedés, de nem erről van szó. Fel kell keltenünk a figyelmet, rá kell mutatnunk arra, hogy hol vannak a lehetőségek egy ilyen előnyös helyzet szempontjából, és ezen megoldásokat kell továbbítanunk. Fontosak ezért a példák és a bevált eh, információk, a bevált gyakorlatok, amelyek a szociális partnereket és a döntéshozókat is eh, segíthetik. Röviden néhány kérdés, amelyet a különböző résztvevők feltettek, például Alejandro Szerkász, arra kérdezett, hogy az európai, az Európa, Európa jövője elképzelhető-e az európai modell nélkül. Nem arról beszélünk, hogy fel kell adjuk ezt a modellt, hanem arról, hogy ki kell igazítanunk. De kérdés az is, hogy milyen másfajta versenyképességi modellt szeretnénk, illetve milyen lehetséges Európa számára. És Costello asszony gondolata, illetve hogy rámutatott az ellentmondásokra, igen, erről is érdemes beszélnünk, Gyakran hallunk ugye a növekedés barát fiskális konszolidációról. Persze különböző szükségletekre kell odafigyelnünk. Merci beaucoup. Je donne... Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Krista Sedlacseknek adom meg a szót. Elnézést, hogy ezen tudom kijelni a nevét. Köszönöm. Szeretnék visszatérni néhány korábban elhangzott kérdésre, és annak kapcsán, amit Jól úr is elmondott, számos tanulmány van előttünk az asztalon, amely arról tanúskodik, hogy a humán erőforrásokba fektetett befektetések mennyire fontosak, mennyire eredményesek. Amikor az oktatásba, a munkahelyvédelembe fektetünk, a szakképzésbe, ez mind megtérül. Hangsúlyoznunk kell azon helyzeteket, amelyekről vannak bizonyítékaink, tanulmányaink, és tényleg a az átültetésre kell összpontosítanunk. És még valami, amire szeretnék visszatérni, ez a jogszabályok egyszerűsítése. Természetesen tudjuk jól, hogy a különböző vállalkozások helyzete nem könnyű, amikor a gazdasági nyomás ilyen nagy, de szeretném megemlíteni, hogy van kétfajta munkavállalói csoport és vállalat. Azzal tudok egyetérteni, hogy a KKV-kat segítenünk kell a jogszabályok átültetésében, és persze a jogszabályok értékelése majd megmutatja, hogy talán vannak-e új módjai annak, hogy hogyan lehet a jogszabályokkal élnünk. Fontos azonban segítséget nyújtanunk a különböző a különböző eszközök kidolgozásában nem szabad engednünk azt, hogy két osztályra tagolódjanak a munkavállalók. És amire vonatkozóan szintén van bizonyítékunk az az, hogy még a rossz vállalkozások, ahol a munkahelyi védelem rossz, közép és hosszú távon nem fognak túlélni. Nem fogják ezt a válságot túlélni. Vannak nagyvállalatok is Németországban, amelyek nem boldogultak, és tudjuk, hogy a munkakörülmények ott annyira rosszak voltak, hogy ez nem sikerült. Láthatjuk tehát, hogy az ilyen vállalatok nem fognak boldogulni, de ahogyan korábban már elmondtuk, egészséges és motivált munkavállalók nélkül nem fognak túlélni ezen vállalatok. Az összes ügynökség nevében hangsúlyoznom kell, hogyha a szociális párbeszédet nem használjuk fel, akkor mi sem leszünk sikeresek, és mi sem fogunk tudni az európai társadalom fejlődéshez hozzájárulni. Madeleine Serban, és puis ensuite je redonne. asszony, utána pedig megadom ismételten a szót miniszter úrnak. Köszönöm szépen, szeretném csak hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az uniós modell az országok számára, azzal együtt, hogy nem tökéletes, nyilvánvaló ez, és különböző vélemények, különböző álláspontok vannak. Ami mégis fontos, az az, hogy egy minimum agenda legyen, és ebben legyen konszenzus, és ennek a mentén haladjunk. Tehát az európai szociális modellről, ha beszélünk, akkor szerintem nem elméleti megdefiníció problémák vannak, hanem végrehajtási és akció problémák. Ez az, ahol igazán különbséget kell tennünk a politikai meghatározás és a politika végrehajtása területén, az oktatásban, képzésben tehát nem, hogyha van egy európai szociális modell, ezt meg is kell valósítani. Hogyha az ügynökségeket úgy látjuk, hogy a jók és jól teljesítenek, akkor szerintem az európai politikákat is a piaci eredmények alapján kell értékelni. Ezzel együtt a, a ami a formális és nem formális eredmények validálását kérik. Például a körmigráció kérdése vetődik fel. Mindenki szeretné azt tudni, hogy hogyan is néz majd ki a jövő az idősödő társadalommal, ugyanakkor nem igazán tesznek lépéseket ezen a területen és ha Afrikára, Magreb országokra tekintünk, ahol viszont demográfiai bomba van, ketyeg. Ugyanez van Moldovában is, a tanulmányok kimutatták, hogy a migránsok és különösen a szakképzettek nem Európát veszik célpontként, hanem azt is meg kellene talán vizsgálni, hogy a legjobb képességű emberek a szomszédos országokból miért nem Európa jönnek, hanem miért mennek inkább más célországokba. Lehet, hogy vannak bizonyos korlátok. Úgy gondolom, hogyha Európa szeretne a legnagyobb adományozó lenni a világban, és szeretne maradni, akkor meg kell azt is vizsgálnia, hogy hogyan tud kölcsönös előnyeket biztosítani a külföldi beruházásokkal, és meg kellene hallgatni nagyobb mértékben a partnerországokat is. Elnök, köszönöm szépen, ismételten megadom a szót miniszter úrnak, majd pedig a többi résztvevőnek, mert még maradt egy kis időnk. De mielőtt ezt tenném, talán megkérdezném Kriszta Szedlacseket a Monika Benhatapú kérdésére, hogyha a például az Amazont nézzük, ugye ez egy versenyképes vállalat, és azt mondtuk, hogy a versenyképesség az egészségügyel, biztonsággal összefügg úgy tűnik, hogy van olyan vállalat, mint például az Amazon, ahol ez nem így van, vannak ilyenek. Hogyan válaszol erre a konkrét felvetődött kérdésre? Azt mondjuk, hogy ez egy versenyelem, de ugyanakkor mégis vannak vállalatok, amelyek rendkívül versenyképes hírben állnak, és mégsem teljesülnek ezek a feltételek. Mindazonáltal Ismerem a azt, hogy mit mondanak az Amazonról és a munkakörülményeikről, de általában azt hiszem, hogy bizonyítható, hogy közép és hosszú távon a vállalatok nem tudnak túlélni a piacon, hogyha nem javítanak a munkakörülményeiken. Több olyan vállalat is volt Németországban, annak idején Berlinben, amikor dolgoztam, és látható volt, hogy a rossz munkakörülmények, a magasabb baleseti ráta, a közép- és hosszú távú betegség arány eredményezte azt, hogy nem tudtak versenyképesek lenni. És persze mindig vannak rossz példák is, úgy gondolom, hogy ezek ellen küzdeni kell, de általában mégiscsak elmondható, hogy jó munkakörülményekkel, jó beruházásokkal jobban fel lehet maradni a piacon. A dolgozó képviselőiket nem ismerem, de általánosságban mégiscsak a, ezt mutatja a tapasztalat is és a kutatás is. Köszönöm, mondja az elnök miniszter úr, akkor talán mondhatna néhány szót, hogy mit van le ebből a vitából, és milyen ö, további üzenetei vannak. Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam valamennyi hozzászólást. és jó magam is feltettem egy sok kérdés a szociális párbeszéd és az európai szociális modellel kapcsolatosan, és mind annak, ami alapján ami elhangzott annak alapján, azt tudom mondani, hogy az európai szociális modell egy igazi inspirációs forrás lehet csak a számunkra. Persze reagálni most mindenre nem tudok, de kiemelnék néhány dolgot. Úgy gondolom, hogy ki kell emelni azt, hogy az európai szociális modellnek van egy költsége, nem is csekély költsége, amely a vállalatokra ró terheket. Ott van az adózás például. Az adózás, amely alátámasztja az európai szociális modellt. Nos, mindez kihatással van a vállalkozások versenyképességére. Éppen ezért meghatározó fontosságú a költségtényező. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet jó összhangot teremteni a vállalkozások versenyképessége között, a vállalkozások versenyképessége egyrészt szemlélhető a vállalkozások egymáshoz képest mérésében, de ezen kívül szélesebb körben is, nemzetközi és globális térben is. A véleményem az, hogy az, e- a szociális modell hosszú távon csak akkor fenntartható, hogyha csak a kötelező járulék fizetések szolgálják a finanszírozását. Moldovában megpróbáltunk megváltoztatni kicsit ezt a rendszert, és arra gondoltunk, hogy legyen természetesen állásteremtés, magától értetődő, de arra is gondoltunk, és legyünk őszinték, a gazdasági válság egyik forrása az, hogy az államháztartások hatalmas és elviselhetetlen nyomás alá kerültek. Olyan nyomás alá, amely abból érthető, vagy attól értető, hogy az államháztartáson keresztül kívántuk megfinanszírozni valamennyi szociális juttatást. Na most, ugye lehet úgy dönteni, hogy csökkentjük a bürokráciát, és ezáltal segítjük az állásteremtést, és egy olyan környezetet kívánunk kialakítani, amely beruházó barát, és ezáltal próbáljuk vonzani a befektetőket. De ez egy dolog, ezen felül arra is szükség van, hogy a honos polgáraink ismerjék a különböző feltételeket, a különböző kihívásokat és a különböző elemeit többek között a versenyképességnek. Ez az, amit le tudok mondani tanulságként a mai eszmecseréből. Aktívnak, sőt proaktívnak kell lennie az államnak, de egy olyan környezetben, amely adott esetben nagyon feszült. De ezzel együtt hosszú távon nem lehetséges az, hogy minden terhet a vállalkozásokra terhelünk. Szükség van a szociális védettségre és különböző eszközeire, de minél inkább az adóprés nagy, annál kevésbé teszük lehetővé azt, hogy a vállalkozások versenyképesek legyenek, annál kevésbé lesz forrásuk a beruházásokra az informatika területén és egyéb vívő ágazatok területén. Tehát fennel a kockázata annak, hogy egyfajta bűvös körbe lépünk be, és az adók agyon ütik a vállalkozásokat, és ezáltal a társadalom nem a kedvezményezete lesz ezen folyamatoknak, hanem a kárvalotja. A lehető legjobb feltételeket kell biztosítani a vállalatok számára azért, hogy innoválhassanak, beruházhassanak, mégpedig a humán erőforrásba. És a beruházások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a szociális modell működőképes legyen. Nem szabad, hogy itt a kígyó a saját farkába harapjon, nem úgy gondolom, hogyha nem lépünk előre, akkor kutatásra vagyunk ítélve. Az állam mindenképpen olyan politikákat kell, hogy kidolgozzon, amely komplex módon veszi figyelembe a különböző szempontokat, ez révén, ennek révén tud az állam proaktív módon segítőkész lenni. És azt látjuk, hogy a vállalatoknak arra van szüksége, hogy adott esetben racionalizáljanak, elbocsássanak. De mi lesz ezen emberekkel, az elbocsátottokkal? Ennek meg lesz a költsége természetesen az államháztartásokra. Úgyhogy nekünk kell olyan eszközöket kínálnunk, amelyek egyrészt védik ezen embereket, másrészt pedig elősegítjük az új állásoknak a teremtését. Ha nem így járunk el, akkor nem fogjuk tudni a dolgot orvosolni, csökkenteni kell a bürokráciát, ösztönözni kell a beruházásokat, a vállalatokat, tájékoztatni kell, informálni, képezni az embereket, akik dolgoznak, és főként azokat kell segítenünk, akik úgy gondolják, hogy a munkavállalás egyfajta büszkeség, bérhez hozzájutni szintén büszkeség tárgya lehet. Itt olyan alapértékekről van szó, van szó amelyeket kicsi elfelejtettünk. Itt kéz a kézben kell, hogy előre haradjunk a társadalmi párbeszéd, a szociális párbeszédnek a keretében, de a párbeszéd önmagában nem elegendő. Többre van szükség partnerságra, partnerségre, igazi olyan kapcsolatra, amely a párbeszéden keresztül segíti a vállalatokat, a munkavállalókat, a munkáltatókat is, és a felelősségeket is fel tudjuk teljes mértékben váltani, és ebben a körben persze a politikusokat is meg kell említenünk, őknek is nagy szerepe adatik. Elnök, köszönöm szépen! még egy pici kis időkeretünk maradt, úgyhogy megadnám ismételten a szót a képviselőknek, mindazoknak, akik ezen panel keretében itt vannak, és aztán Hans Békenek is megadom a szót azért, hogy ő, tulajdonképpen következtetéseket vonjon le, sőt, akár talán üzeneteket juttasson el hozzánk a jövővel kapcsolatosan. Ugye kulcsidőpontban dolgozunk most, és nem tudom, hogy szándékosan alakultak így e dolgok, vagy sem, de mégis, ugye most leültünk a négy ügynökséggel és a meghívottainkkal, miközben az Európai Bizottság pont jövő héten, október másodikán fogja közzétenni az Európai Unió hozzá, illetve az Európai Unió és a Monetáris Unió az EMU-nak a hozzájárulásáról a szociális párbeszédhez. Tehát itt tulajdonképpen előkövetkeztetéseket tud levonni kedves kollega, és következtetéseket arra, vagy inkább előrejelzéseket arra, hogy hogyan látja a jövőjét az EMU gazdasági szociális dimenziójának. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy fölöttébb, fölöttébb komplex aspektusokra utalt. Röviden és őszintén a következőt mondanám. Megértem azt, hogy a jelenlegi helyzetben egy nagyon fontos kérdéskör lebeg a fejünk felett, ez a szociális unió. És ezt jelkép értékűnek tekintem a különböző konkrét témák szempontjából, amiket ma megvitattunk. Hogyan alakul majd a jövő? Röviden szeretnék fogalmazni, ahogyan jeleztem már. Nem vagyunk most olyan helyzetben, hogy komolyan dolgozhatnánk a szociális unió érdekében. feletté biztos vagyok abban, hogy az, ahogyan eddig, a mai napig dolgoztunk a jelenlegi struktúrákban, ezt optimizálnunk kell, annak érdekében, hogy a mai kihívásokkal és a jövő kihívásaival is megküzdjünk. Ugyanis úgy gondolom, hogy a fiskális unió, valamint a gazdasági unió, ezek egyértelmű vázlatot igényelnek, és egyértelmű menetrendet, még mielőtt a szociális unióra áttérnénk. Azt hiszem, hogy nem férhet kétség ahhoz, amit az ügynökségek is megfogalmaztak azon célkitűzések, amelyeket felmutattak, a mi munkánk is a bizottságban abba az egyértelmű urányba mutat, hogy a szociális szolidaritást Európában fokoznunk kell. Éppen ezért nem szeretném az időt vesztegetni, és a partnerséget sem szeretném erre vesztegetni. Beszélhetünk a magasabb szintű stratégiákról, amelyek még a ma jelen célkitűzéseit sem érték el. Köszönöm szépen, aztán Gönc Kingát hallgatjuk meg, és nem tudom, hogy a többi hozzászólónk meghívatunk kívánne hozzászólni. Gönc Kinga. Csak néhány szót szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy ebből a tanácskozásból is tanulunk. Nem szabad, hogy a növekedés és a szociális védelem vagy a szociális modell között kelljen választani. Egyetlen megoldás, hogy kilábaljunk a válságból, hogy kéz a kézben haladjunk növekedést beruházásokkal, és ha van növekedés, akkor lehet beruházni a szociális modellbe is. Hogyha választunk a kettő között, az nem visz előbbre ez csenget ki gyakorlatilag minden hozzászóló által mondattakból és A szolidaritás pedig egy olyan dolog, amit nem szabad feladni. Egyre kevesebb szolidaritást tapasztalunk európai szinten, holott ragaszkodnunk kell a szolidaritáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Antal McIntyre, Thank you. Köszönöm szépen. A miniszter úr legutóbbi megjegyzései nagyon jó benyomást keltettek. A kollégám is felvettette azt, hogy gazdagságot akarunk teremteni, vagy a jóléti államot fenntartani. Azt hiszem, hogy a növekedés szempontjából nagyon fontos az, hogy a gazdagságot megteremtsük, a jólétet. Nem szeretnénk egy olyan szociális modellt teremteni, amely gyakorlatilag egy óriási nyomást jelent Európára, hanem arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy befektessenek a képességek fejlesztésébe, mert így egy versenyképes Európát tudunk megteremteni, egy olyan Európát, amely képes lesz felvenni a versenyt a nem EU tagállamokkal, hiszen egy globális versenyben küzdünk. A, a szakképzés, igen, ez szükséges, nem kell olyan munka, munkákat, foglalkozásokat fenntartanunk, amelyekre nincs szükség. Az európai utat kell megtalálnunk, hogy a szakpolitikák tényleg bizonyítékokra épüljenek, és megfelelő hatásértékelésre van szükség az összes olyan jogszabálynál, amelyet kidolgozunk. Köszönöm szépen, hát látjuk azt, hogy mennyire politikai tartalmú ez az eszmecsere, és a képviselők, akik most ilyen záró szavakat mondtak, jól kiegészítették a parlamenti dimenzióval ezt a kérdéskört, és hát Kiki nyilván a saját politikai családhalához tartozóan jelezte azt, hogy hogyan is látja a dolgokat, függetlenül attól, hogy a szakbizottságunk a kollektív munkájában milyen fajta ajánlásokat és álláspontokat dolgoz ki a három, illetve a meghívottaink közül gondolom, hogy eh, a vendégeink közül gondolom mindenki szót akar kérni, tehát egy, maximum kettő percben adnám meg a szót, hát elnézést, hogy kicsit önkényesen teszem ezt, ugyanabban a sorrendben haladjunk, mint korábban, tehát néha szó, kedves kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony megint csak szeretnék gratulálni ezen szeminárium megszervezéséért. Ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt. Említette, hogy magas szintű politikai vita is zajlott. Szerkász úr sajnos már távozott, de szerettem volna hangsúlyozni ezt is, amit Rezsú úr elmondott, bár nem nekünk kell megmondanunk a vállalatoknak, hogy merre haladjanak, de egy új megközelítésre, egy új vállalkozó megközelítésre van szükség. Ez persze nem azt jelenti, és utalnék arra, amit Fischbach Pitlasszony is mondott, nem ellenzem a szociális dimenziót egyáltalán, de McIntyre asszony is mondta, hogy nincs egy konkrét szociális modell, hanem különböző modellek léteznek, élnek együtt Európában, és csak megismételni tudom azt, amit a Világbank mondott. Európában a világ egyéb részeihez képest sokkal nagyobbak a költségek. Andor úr is elmondta, hogy meg kell néznünk a munkaköltségeket, a munkával járó költségeket, és végezetül a válság is bebizonyította, hogy azon vállalatok, amelyek sikeres szociális párbeszédet folytatnak független szociális partnerekkel, jobban ki tudnak lábalni a pénzügyi és gazdasági válságból. Ennyit szeretem a zárásképpen elmondani. Nagyon szépen köszönöm, adjuk meg Kerülel Kisebb Peternek is a szót. Röviden szerettem volna elmondani az Amazonnal kapcsolatban, legalábbis Németországban a dolgozók sztrájkoltak, és próbálják eh, elérni, hogy eh, megfelelő olyan béreket kapjanak, mint ami ebben a szolgáltatási ágazatban szokásos. Tehát nem igazán jól működnek a szociális kapcsolatok. Az én felfogásom a versenyképességről arra épül, hogy a termékek minősége, az innovációs képesség, de az is nagyon fontos, hogy megfelelően motiváltak legyenek a dolgozók, jól tudjanak teljesíteni, és bizonyos mértékben tudjanak alkalmazkodni. Azt hiszem, hogy a látásmódunk versenyterületen nem szabad, hogy az legyen, hogy versenyképesség bármi áron, akár szociális áron is. Ez szerintem egy rossz megközelítés. És az utolsó ö, dologhoz szerintem a beruházásnál ö, ö, ö, be kell látnunk, hogy a megszorító politika nem működik. Sok beruházás lehetséges az emberekbe, a szolgáltatásokba és a munkahelyekbe való befektetés, beruházás. Ö, ahogy John úr is elmondta, egy errót fektessünk be, és ennyi vagy annyi erró jön vissza. Ez az a politika, amit követnünk kell. Nagyon szépen köszönöm. Baudouin Revue-t hallgatjuk meg, és közben üdvözlöm a biztos urat, aki időközben csatlakozott hozzunk, hozzánk, én még őt megrendezően fogom elmondani a saját észrevételemet, mint hogy el kell mennem egy másik rendezvényre, úgyhogy aztán ő fog válaszolni inside, tehát ilyen benfettes információkat is megosztva talán önökkel, és akkor hallgassuk meg most Bódon Rigót két percen. Csak köszönöm. Köszönöm szépen, csak egy szót az Amazonnal kapcsolatban. Versenyképes vállalatról van szó, de milyen szintű a verseny ebben az iparágban? Természetesen ez inkább a versenyhatóságok feladata lenne ezt megvitatni, de önök, mint a vásárlók, amikor vásárolnak, ezt jobban látják, ugyanúgy, mint az EasyJet-et vagy egyebeket. Tehát ezek olyan dolgok, amiknél alternatívát adnak. Tehát nyilvánvaló, hogy semmi sem, mind, eh, semmi sem eh, jó feltételek nélkül, mindent lehet jobbítani, van helye a szervezésnek, és a lehető legjobban teljesíteni. Természetesen az ügynökségeknek is van szerepük hogy jó üzenetet közvetítsenek, de a magánkonzulenseknek is van szerepük, például McKenzie a legnagyobb konzulensi vállalat, és egy kampányt indított annak, hogy elmondják az ügyfeleiknek, hogy az, hogyha a nők vannak a vezetésben, az igazgató tanácsban, az növeli a vállalatok hatékonyságát, tehát a magánszektor is küzd és viszi előbbre a diszkrimináció elleneni fellépést. És végezetül kérte a Beppa, hogy egy kicsit legyek provokatív, tudok még provokatívabb is lenni, mint ma voltam. A consulting, consulting cégnél New Yorkban, illetve Brüsszelben is dolgoztam, és ugyanakkor a munkakörülményeim romlottak, amikor Brüsszelbe jöttem, ami egy nagyon jó szociális demokrata piac a New Yorkhoz képest, ami ugye az abszolút piac és felvetődött bennem, hogy miért, mi a különbség. Mert New Yorkban, hogyha nem tetszett a munkám, átsétáltam a szomszéd épületbe, és ott dolgozhattam volna. Itt ez sokkal nehezebb lenne. Ez az egyik oka. Persze beszélhetünk erről, de hogy még egy eh, dolgot mondjak, tehát nem vákumban élünk és működünk, hanem a, az átlag körülmények. At, attól is függenek a körülmények, hogy az embereknek vannak-e lehetőségeik, és a munkaerőpiacon tudnak-e maguknak más lehetőséget találni. Ezek az elemek is számítanak, és ezen is, ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi ügynökségnek, valami meghívottunknak, miniszterelnök helyettes úrnak. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon értékes volt az ön hozzászólása és hozzájárulása a munkálatainkhoz. Köszönet valamennyi kollégáknak a ma délőtti panel tagként való részvételekért és hozzászólásokért. Néhány észrevételem lenne, amelyet nem az Amszakbizottságnak a nevében mondanék el, mint hogy egy folyamatban lévő eszmecsere vitáról van szó, de szeretném elmondani tehát akkor saját nevemben, hogy a szociális ö, létekkel kapcsolatosan, az innovációval kapcsolatosan, az oktatás témájában. Szóval lényeges az, hogy ö, ugye a globális szinten nincs nézet különbség közöttünk, de akkor, amikor megnézzük a dolgokat a részleteikben, a rendszereknek a működése szintjén, akkor, amikor már az eszközökről és a forrásokról van szó, akkor már hatalmas a megosztottság. Nagyon megdöbbentett engem az, amit nemrégiben ö, itt Baudouin Rego mondott, illetve az imént, amit mondott, és aminek visszhangot adott szintén Uwe Kombuhen kollégá is. Nevezetesen hagyjuk nyugton a vállalkozásokat, ha most kicsit karikaturizom a szavaikat. Én más agazatokban azt észleltem, hogy valóban a vállalatok azt igényeltek, hogy hagyjuk őket nyugton, és hagyják, hagyjuk, hogy ők határozzák meg a feltételeket önfegyelmezésre. De az önfegyelmezéstől már tudjuk, hogy hova vezet. Ö, Bodóan Rigó úr, ön azt mondotta, hogy már láttuk azt, hogy igazgató tanácsokban, hogyha több nő dolgozik, akkor a dolgok hatékonyabban működnek. Mint hogy már ezt tudjuk. Most már hogy a bizonyítékok megvan erről a hatékonyság növeléséről és növekedéséről, akkor mi lenne, hogyha a jogalkotó szintén ösztönzőket állítana fel azért, hogy minden más vállalkozásnál is ilyen irányba menjenek a dolgok. Azt hiszem, ha itt nem lenne ártalmas Európa számára. Nagyon megdöbbentett az is, amit McIntyre asszony mondott a növekedéssel kapcsolatosan. Persze, növekedést kívánunk, de hát azt is látjuk, hogy eltelt tíz évnyi, és azt és láttuk azt is, és láttuk azt is, hogy mi az, amikor a növekedés ö, felpörög ö, őrült módon, hogyha nem nevezzük a dolgokat a nevükön, és ha nem mondjuk ki azt, hogy a növekedés eredménye, a szociális modellt kell, hogy forrásként finanszírozza, tehát hogyha nem így lépünk fel, akkor csak a spekulások lesznek a kedvezményezetei az ilyen felpörgő növekedésnek, ezt pedig nem tartanánk ebben a bizottságban, gondolom én kívánatosnak. Miniszterelnök úr, ö, ö, illetve helyettes miniszterelnök úr nagyon megdöbbentett egy sor dolog pozitív értelemben, abból, amit hallottunk öntől. Ön azt mondotta, hogy a versenyképességek az országonként kell, hogy igazán érvényesüljön, érvényesüljenek, de gyakorlatilag, ha egy-egy ország szintjén ez működik, akkor a többi országot is ez ö, helyzetbe hozza, és hát éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lehet csak a vállalkozásoknak önálló szintjén kezelni ezt a kérdést. Arról is szólt, hogy önök munkavállalók a jogai, ha külföldön dolgoznak, nincsenek garantálva, nem érvényesülhetnek. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunkban nagyon sokat fáradozunk azon, hogy ezt orvosoljuk, és e tekintetben az ön szavai azok aranyértékűek, és mindenképpen a jövőben is figyelembe fogjuk venni őket. A szociális párbeszédek kapcsolatosan valóban azt hiszem arra van szó, hogy megtanítsuk a vállalkozásokat arra, ami az igazi tartalma lehet a szociális párbeszédnek, azt hiszem ezáltal is összetudom hülyen foglalni az ön szavaid. Visszaemlékszem Baruzó elnök úrnak egyik beszédjére, akkor, amikor az, az Európai Uniónak az éves állapotáról beszélt tavaly, nem idén, itt nem ismételte ezt meg, de tavaly, amikor az évértékelőjét tartotta a parlamentünkben, azt mondotta, hogy a szociális modellnek a működése egy meghatározó tényezője az európai Unió versenyképességének. Nem mindig értek egyet Baruzó elnök úrral, de úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazása meghatározó fontosságú, és ismételni is kellene. Van egy másik dolog, amelyben nagyon személyes a megközelítésem, de azért mások is osztják ezt, ha nem is mindenki ebben a bizottságban. A versenyképességnek a mérése, ha csak a munkaerő költsége egységi költsége révén méretik, akkor nem tudunk egy igazi mérvadó kollektív értékelést készíteni. És végezetül. Még kettő olyan dolgot szeretnék megemlíteni, amely azt hiszem, hogy erőre mutat és kapcsolódik a ma délelőtt megvitatott kérdésekhez. Új helyzethez jutottunk el. Többek között foglalkoztatja mindez jegyzese kollega nőnket is. Ugye ott van az új képzési rendszer, a tudás átadásnak az újabb modelljei, de ezek a modellek ugye nagyon sokszor a régi kort idézik vissza. Nagyvezetesen egy olyan korét, amikor a munkanélküliségnek a korábbi szintjét vettük figyelembe, akkor építettük ki a különböző képzési modelljeinket, amikor nem tömeges volt még a munkanélküliség. Márpedig manapság ezzel szembesülünk. A delokalizáció, a mobilizáció olyan mérvű, olyan mértékű, olyan léptékű, amit nem ismertünk tíz évvel ezelőtt. Egyrészt. Másrészt a technológiáknak a fejlődése felgyorsult, mégpedig páratlan mértékben, páratlan ütemben, és nem ezeknek a figyelembe védve rögzítettük annak idején a képzési modelljeinket. Hatalmas kihívások ezek. Azok a képzési rendszerek, amelyeket mi javaslunk, amelyek mi dolgo, kidolgoztunk, azok, azok nem teszik még önmagában lehetővé mindennek az orvoslását. Arról van szó most, hogy a tömeges munka nélküliségét nélküliséget is figyelembe vegyük, mert hogy ez egészen más megvilágításba kell, hogy helyezze a képzési politikáikat. A technológiai fejlődés pedig, a technológiai innováció hova vezet? Egyfajta mismatchhez, ahogy mondják, egy kereszteződéshez, amely a munkaerőpiac, a képzésnek, embernek a interakcióira utal. Tehát időnként az embernek az az érzése, hogy csak korrigálni kellene egyszer is mindakkorra, egy alkalommal, egy ízben az új piaci igényeknek, de nem erről van szó, távolról sem. Tehát nem egy alkalmazkodásról van szó, egy korrekcióról, hanem munka módszert kell változtatni. Máskülönben állandóan megmaradnánk egyfajta versenyfutásban a változások és az innovációk és a képzett ségi javaslataink, illetve ajánlásaink között. Tehát a képzőknek a, a feladata az, hogy az új technológiák által támasztott kihívásoknak eleget tudjunk tenni. Most pedig átadom az elnökségi funkciót kollégánknak, beadétnek, akit megköszönök előre nagyon, hogy ezt a funkciót átveszi, és elnézést kérek biztos úrtól is, hogy nem tudok itt maradni és meghallgatni szavai, de lesznek más alkalmaink, amikor elmondja a számomra, a számunkra azt, hogy milyen fő üzeneteket tud kiolvasni a ma délelőtt eszmecseréből. Biztos úr, a szó! Madam Chair. Uh... Elnök asszony, tisztelt uh, parlamenti képviselők, tisztelt uh, igazgatók, hölgyeim és uraim! Először is uh, szeretnék a parlamentnek és a négy ügynökségnek gratulálni, amiért megszervezte ezt a szemináriumot, és elnézést kell kérjek, amiért korábban nem tudtam itt lenni, de úgy vélem, hogy ez egy kitűnő példája annak, hogy hogyan dolgoznak, milyen munkát végeznek az ügynökségek alátámasztják az Európai Bizottság munkáját azáltal, hogy tapasztalatokkal látják el a különböző szakpolitikai vitákhoz. A bizottság és azok, akik az ő tevékenységükre támaszkodnak, nagyon nagyra értékelik a négy európai ügynökség munkáját. Hölgyeim és uraim, az elmúlt öt évben Európa a leghosszabb pénzügyi és gazdasági válságát éli a II. világháború óta. Ezen válság alatt nagyon nagy értéknek minősült az európai szociális modell, amely megvédte a gazdasági pénzügyi zavargásoktól az európai munkavállalókat. A magas szintű európai párbeszédnek köszönhetően számos munkahelyet sikerült megőrizni, és rugalmas válaszokat lehetett adni az automatikus stabilizátoroknak köszönhetően a tagállamokban a családok védelmét, a családok bevételeit sikerült megőrizni, és ezáltal agregált keresletet előidézni a gazdaság számára. Ugyanakkor a válság bizonyos tanulságokat is jelent számunkra egy ellenállóbb gazdasági társadalmi modellt kell teremtenünk Európában, és ehhez még javulásra van szükség a tagállamok szintjén és az Európai Unió szintjén egyaránt. Mondanom sem kell, hogy annak érdekében, hogy ki lábaljunk a válságból, Európának az üzleti modelljét is helyre kell állítania, megfelelő pénzügyi ágazati szabályozásra van szükség, egy robusztusabb ipari innovációs politikára és a monetáris uniót is meg kell reformálnunk. Másfelől pedig azt is érdemes megjegyezni, hogy mit kell másképpen tenni a szociális modell szempontjából. Az, ezen az oldalon Európának többet, és nem pedig kevesebbet kell tennie. A kötelezettségünk a szerződésekben foglalt célok elérés érdekében nem szabad, hogy elveszten egy versenyképesebb, innovatívabb piacgazdaság, a területi szociális kohézió és a szolidaritás a tagállamok között kiemelt figyelmet kell, hogy érdemeljen. A foglalkoztatás egy versenyképes szociális piacgazdaság mellett szintén szerepel a szerződés hármas cikkében. És ez a cikk azt is állítja, hogy az Európai Uniónak a gazdasági területi társadalmi kohéziót és a szolidaritást a tagállamok között elő kell mozdítania. Egyensúlyt teremt a tagállamok egyéni felelőssége, valamint az unión belüli szolidaritás között, hiszen az Európai Unió arról szól, hogy egyéni felelősséget is kell vállalni, de szolidaritást is kell tanúsítanunk. Hölgyeim és uraim, én úgy vélem, hogy a tagállamok között a szolidaritást csak úgy lehet megerősítenünk, hogyha a tagállamok közti szolidaritást is jelentős mértékben előmozdítjuk. Ez pedig nem fog megtörténni anélkül, hogy az Európai Unió szerepe ne erősödne az EU intézményei, kéz a kézben kell, hogy dolgozzanak. A nemzeti jóléti államok komoly csorbát szenvedtek, főleg miután életbe léptek a fiskális megszólító programok a válság következtében. A szociális befektetési csomag iránymutatást nyújt a tagállamoknak, hogy hogyan modernizálják a nemzeti jóléti rendszereiket, jobban és hatékonyabban használják fel a forrásaikat, annak érdekében, hogy megküzdjenek olyan kérdésekkel, mint a gyermekek körében a szegénység, vagy a, egyéb kérdések. Így például a szociális védelmi reformok is is azért léptek életbe, hogy megjavít, megjavítsuk a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát. A bizottság zöld és fehér könyve fontos volt, mert felsorakoztatta a fő érveket és az iránymutatást ehhez a vitához és a tagállamokon belüli reformokhoz. Fel kell használni a fiatalok megsegítését szolgáló innovációt is, hogy mozgósítsuk a kellő pénzügyi forrásokat, és a szakképzés terén, valamint az iskolából a munkaerőpiac felé való áthaladás terén a bevált gyakorlatokat felhasználjuk. Így például a fiatalok foglalkoztatását 6 milliárd euróval vérteztük fel, és ez egy jó példa arra, hogy az Európai Unió hogyan tud kollektíven fellépni hogy fellépjen az ilyen komoly szociális kihívásokkal szemben egyértelmű politikai benchmarkokra van szükség. Az ifjúsági garancia segíteni fogja a fiatalokat, és a foglalkoztathatóságot is hosszú távon segíti, mert elkerülhetővé válnak így a különböző képességek elveszítése. Összpontosítunk az igényekre, és a gyakornoki képzést is előmozdítjuk, ez pedig szintén hozzájárulhat az elszegényedés leküzdéséhez. Hiszek abban, hogy ezen kezdeményezések segítik a gazdasági fellendülést közvetlen módon, de egy hosszú távú újjáépítést is lehetővé tesznek az európai szociális modell esetében egy lentről felfelé építkező megközelítésről van szó, de egyéb támogató intézkedések is szükségesek. Például a szociális gazdaság, amelyben a különböző non-profit szervezetek, szövetkezetek működnek, számos terméket és szolgáltatást nyújtanak Európa szerte, és több millió munkahelyet is teremtenek. Az Európai Szociális Alapban és egyéb pénzügyközökben rejlő lehetőségek jobb kihasználást kell, hogy lehetővé tegyenek, hogy a tagállamok szélesebb körben is alkalmazhassák az intézkedéseket. Strasbourgban számos érintett felett és résztvevőt megpróbálunk majd összehozni és megvitatni ezen kérdéseket. Azt hiszem, hogy az európai szociális modell megreformása nem lesz teljes körű, anélkül, hogy ha nem hívjuk fel a figyelmet a szociális párbeszéd fontosságára. A szociális partnereket be kell vonnunk az európai politikai vitába és a döntéshozatalba. Az Európai Unió támogatta a szociális párbeszédet a tagállamokban, azáltal, hogy a kapacitásépítést elősegítettük és pénzügyi támogatást is nyújtottunk többek között. A szociális partnerekkel való konzultáció különböző formái eredményesebbek lehetnek, és jobban ki lehet ezeket használni. A cél az kell legyen, hogy stabil, átlátható konzultáció valósuljon meg az európai szemeszter keretében, és a szociális partnereket nemzeti szinten is be kell vonni a konzultációba. Ez pedig további fejlesztést tesz szükségessé, azt hiszem, hogy egyes országokban mindenképpen beszéltünk arról, hogy újjá kell építeni a szociális párbeszédet. Hölgyeim és uraim, szeretnék három szakpolitikai területre rámutatni. Ezeken az Európai Unió fellépés az elkövetkező hónapok során kulcsfontosságú lesz, hogy valóra váltsuk a szociális kötelezettségeinket. Először is többet kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy az európai munkaerőpiac jó lehetőségeket teremt a polgárok számára. A magas szintű munkanélküliség mellett gyakorlatilag van két millió olyan betöltetlen poszt az Európai Unióban, például az IT IT-szektorban dolgozók, vagy az egészségügyben dolgozó, a számvitel, pénzügyi szakemberek ről van itt szó. Nyilván mindig lesznek betöltetlen posztok, de azt hiszem, hogy csökkenthetnénk az egyenlőtlenségeket, hogyha a mobilitást a regionális, nemzeti és európai szinten előmozdítanánk. Az Európai Bizottság dolgozik annak érdekében, hogy modernizálja a különböző az EURES hálózat lehetőségeit, hogy jobban hozzáférhessenek az érdeklődők az üres posztok, posztokhoz. A javasolt reform következtében az EURES hatékonyabb munkakereső módszer lesz, és a mobilitás sokkal jobban, jobban fog alkalmazkodni a kereslethez és a munkaerőpiac szükségességeihez. Egy jobban működő munkaerőpiac a produktivitást és a gazdasági teljesítőképességet is javíthatja, mert lehetővé teszi, hogy az emberek gyorsabban mozoghatnak egy, a különböző munkák között, és elkerülhetik így jobban a munkanélküliséget. De többre van szükség annak érdekében, hogy a munkakereső szolgáltatások javuljanak és aktívabb munkaerőpiaci politikákra van szükség. Szeretnék arra is rámutatni, hogy ez az időszak döntő fontosságú, sok minden fog eldőlni most az Európai Unió pénzügyi eszközeinek jövőjéről az Európai Unióban és a tagállamokon belül is az éves pénzügyi keret esetében gondoskodnunk kell a szociális alapkelő finanszírozásáról is, de az EGF, az ifjúsági garancia és egyéb eszközök finanszírozására, és a leginkább rászorulók megsegítését szolgáló alapot is szeretném kiemelni. A munkaerőpiac működését javítanunk kell, a humán tőke erejét is támogatnunk kell, és a kellő szociálpolitikák foganatosítása azt jelenti, hogy a humán tőkébe és a szociális kohézióba nagyobb befektetések szükségesek, mert ezek előfeltételei a versenyképességnek és a 21. században a gazdasági növekedésnek, és az Európai Szociális Alap e tekintetben nagyon fontos szerepet tölt be. Hölgyeim és uraim, egy jól működő munkaerőpiac az Európai Unióban azt is jelenti, hogy méltányos munkakörülmények érvényesüljenek, és a munkahelyi védelem, egészségvédelem adott legyen. Ez is része az európai szocioökonomiai modellnek, a gazdasági modellnek. A munkahelyi egészségvédelem is elősegítheti a szociális modellt, és elősegítheti a munkaerőpiacra való visszailleszkedést, a foglalkoztathatóságot is javíthatja, és a jelenlegi gazdasági válságban, ha javítjuk a munkahelyi egészséget, nagy mértékben hozzájárulhatunk az EU 2020-as célkitűzéseihez, és megerősödve kerülhetünk ki a válságból az EU-osa bebizonyította, hogy ha hatékonyan kezeljük ezen kérdéseket, akkor az a vállalatok szintjén is érvényesülhet. Egy egészségesebb, biztonságosabb munkahely, ahol a vezetőbeosztásúak és az alkalmazottak is hatékonyabban dolgoznak, Európa versenyképességét is ösztönözhetik ezáltal. A biztonság és az egészség mellett egyéb kezdeményezések is arra hivatottak, hogy a munkakörülményeket javítsák, például a gyakornoki képzés, a szakképzés a fiatalok körében is a be nem jelentett munkavállalásra szembeni fellépés is kiemelendő. Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió jelen pillanatban, és főleg az euróövezet egy komoly gazdasági foglalkoztatás és társadalmi válságon megy keresztül, nagyobb konvergenciára van szükség a tagállamok között, egy olyan időszakban, amikor a, amikor a különbségek növekednek a tagállamok között. Ezért a teljes körű foglalkoztatosság érdekében komolyabb elkötelezettségre van szükség. Ez is azon célkitűzések közé tartozik, amelyek a szerződésben szerepelnek. Nem csak méltányos munkakörülményekre van szükség, ezek a szakpolitika kulcs eleme így közé tartoznak. A szerződés maga is kimondja azt, hogy az EU a gazdasági, szociális és területi kohéziót, a szolidaritást elő kell, hogy mozdítsa. Ez azt is jelenti, hogy minden társadalmi csoporthoz tartozók, nem csak az elit kell, hogy ebbe a folyamatba bekapcsolódjon, támogatnunk kell az Európa integrációs projektet. A válság bebizonyította azt, hogy a tagállamok gazdasága mennyire szorosan összefonódik, és egymásra vagyunk utalva. Tehát itt közös érdekekről van szó, főleg az euróövezeten belül. A monetáris unió kezdeti formájában nem volt képes arra, hogy ezen problémákkal megküzdjön, nem tudotta kellőképpen figyelembe venni a valós gazdasági fejleményeket, a strukturális kérdéseket, mint az elszegényedést, az egyenlőtlenségeket vagy a munkanélküliséget, márpedig ezek bármely valuta övezet kellő működéséhez döntő fontosságúak. Növekednek az eltérések, az úgynevezett északi tagállamok, valamint a periférián elhelyezkedő tagállamok között, amelyek nagy része délen található. Az előző csoport jobban kerekedett ki a válságból, az utóbbiak esetében a munkanélküliség nagyon súlyos méreteket ölt, főleg a fiatalok körében a családok bevételei csökkentek, és a szegénység is fokozódott. Ez a fajta polarizáció az euróvezeten belül is megjelenik, ahol a pénz nem leértékelése már nem jelent opciót. Így a versenyképesség visszaállításához az euróvezeti tagállamok a belső, devaluá- belső leértékelésre ö, kényszerülnek, vagy szembe kell nézniük a kivándorlással. Ennek negatív következményei az agregált keresletre, az társadalmi kohézióra, és ugye a politikai következményekre nézve, ugye a populizmus előretörésére gondolok, nagyon szembetűnőek, és megjelentek a válság során. Részben ez annak tulajdonítható, hogy az euróvezet egy fiskális paktumra épül, és nincs lehetőség a transnacionális transferekre. A fiskális és külső egyenlőtlenségek is komoly veszélyt jelentenek a monetáris unióra nézve, és ez szerepel majd a szociális dimenzióról megjelenő jövőheti közleményünkben. A monetáris unió kidolgozása egy nagyon komoly feladat, de egy komoly előfeltétel ahhoz, hogy a jövőben kiegyensúlyozott legyen a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió az EU-ban. A szociális dimenziót a jobb kormányzás által kell valóra váltanunk, ehhez a monetáris unió működése nem szabad, hogy a szociális célkitűzéseinknek ellent mondjon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you so much for... Uh, Köszönöm szépen a, uh, az előadását és a jó üzenetet, amit uh, hamarosan meg fogunk kapni, és az asztalunkon lesz, és majd megvitathatjuk a szociális dimenzió kérdéseit az Európai Valuta Unióban. Nekem az a feladatom, hogy most tulajdonképpen lezárjam ezt az ülést, és nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani biztos úrnak, a miniszterelnök helyettes úrnak, a Moldova Valerio Lazár úrnak, és szeretnék köszönetet mondani eh, a különböző ügynökségek eh, igazgatóinak, Christian Letmayernek, eh, Mendes úrnak, Krista Szedlacseknek, Madeleine Szerban úrnak, csak úgy, mint a panel többi résztvevőjének. És végül, de nem utolsorban szeretnék én hozzátenni egy hirdetményt, vagy tájékoztatást, egy kis fogadás várja önöket a terem előtt. Köszönöm szépen, ezzel zárom az ülést. Nagyon szépen köszönöm. Hogy nem,